Ok, colleghi, possiamo iniziare? Kedves kollégák, kezdjük a munkát. Buongiorno a tutti. Jó reggelt mindenkinek. Sull'adozione dell'agenda. A napi rend elfogadása az első pontunk, és Herdos kolléga azt kéri, hogy a napi rendünk ötös pontja ami a saját kezdeményezésű jelentés elfogadását illeti az EU, méhé, az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások legyen később, január 23-án 2018-ban. Ezt kéri tehát a kolléga, és azt is, hogy vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a napirendünk 11-es pontja amely a virághagymák, spárgák és festerjékre vonatkozó növényfajtaoltalmak meghosszabbításáról szól, illetve a 12-es pont a 2016. évi mentesítés, az EU általános költségvetése Európai Bizottság, ezt megcseréltük. Ez tehát a délutáni ülésen kerül sor erre a két pontra, és hogyha a változtatásokkal kapcsolatban senkinek nincs ellenvetése, akkor az így módosított napirendet elfogadottnak veszem. Ja, emlékeztetek arra is, hogy a webstreamingen közvetlenül követhető a mai ülés, és tájékoztatom önöket arról is, hogy 20 nyelven elérhető a tolmácsolás, a cseh, a máltai és a szlovák kivételével, tehát illetve a gél nyelv kivételével valamennyi nyelven van tolmácsolás. Nagyon jó kollégák, akkor kezdjük a szavazással, de először ugye a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban szavazunk, a saláta rendelet javaslat. Mindenki tudja, hogy a kap alaprendeleteire vonatkozó módosításokról van szó, tehát ez egy önálló rendelet. Készen állunk-e, hogy szavazzunk az október 12-én elért megállapodásról az omnibus, a saláta rendelettel kapcsolatban? Emlékeztetek mindenkit arra gyorsan, hogy a tárgyalások eredményeit már eh, Dessur bemutatta, én is már beszámoltam ezekről, és eh, ezeket egyébként november 6-án az Agri szakbizottság ülésén meg is beszéltük. A szavazás most annyiban merül ki, hogy az teljes csomagról szavazunk igennel vagy nemmel. Minden kedves kolléga megkapta a konszolidált szöveget egy dokumentumban, amely a négy fő alaprendeletre vonatkozó módosításokat tartalmazza. Ezeket a módosításokat a parlament nagy többsége óhajtotta, és nagyon ambiciózusnak tartjuk a bizottság javaslatát. Hogan, Hogan biztos ezekről beszámolt. Ezen a ponton szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy november 16-án az elnökök értekezlete hozott egy döntést a mezőgazdasági rendeletre vonatkozóan az Agri Szakbizottság felelős bizottság a saját részéért felel tehát, és ez a rendelet önálló rendeletként kerül kezelésre. Ez azért érdekes, mert nem csak tartalmi szempontból, hanem eljárási szempontból is a mezőgazdasági szakbizottság lesz a felelős. Ez egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi azt is egyébként, hogy január 1-től, 2018. január 1-től ez a csomag életbe léphessen. Most a szavazás előtt még Albert Desznek megadom a szót, utána pedig folytatjuk a munkát. Albert, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Pauló, egészen röviden köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki felelős volt, négy trilógusunk volt, nagyon jó légkörben tárgyaltunk, és Paolo de Castro elnök úrnak és Michel Dantonnak is köszönöm az együttműködés minden munkatársnőnek, munkatársnak, árnyék előadóknak, a tanácsnak, a bizottságnak, mindenkinek, aki együttműködött a szakbizottságban. Mindig nagyon kellemes volt tárgyalni, és az összes frakción át nagyon jó együttműködést tapasztaltam, és Ingeborg Gresslét említeném még meg, hiszen ő is nagyon fontos szerepet játszott, az utolsó pillanatban sikerült mindent tető alá hozni, és január 1 pedig hatályba léphet. Grazie Albert. Köszönöm szépen Albert. Akkor ezen a ponton rátérünk a szavazásra. Elektronikusan szavazunk, úgyhogy megnyitom a szavazást. Votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Jó. 39 igen, 5 nem szavazat, tartózkodás nincs. Elfogadtuk tehát ezt az önálló rendeletet. Gratulálunk. Most folytassuk, kollégák. A négyes napi rendi pont következik. Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése. Ahogy mondtam, rátérünk az ezzel kapcsolatos rendelet szavazására. Ahogy tudják, november 20-án a mezőgazdasági bizottság a triológus által elfogadott, június 18-án elfogadott szöveget jóvá hagyta, tehát most a konszolidált szövegről van szó. Mielőtt ez a plenáris ülésre kerül, megint egyszerű szavazásról van szó, és ugyanúgy fogunk eljárni, ahogy a rendelettel kapcsolatban tettük, hogyha Martin Hozling nem kíván hozzászólni, akkor szavazhatunk is, de ha igen, akkor megadom gyorsan a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismét szót kaphatok. Tényleg ott tartunk, hogy kijelenthetjük, hogy a tanács megszavazta, és 279 oldalas anyagot kapott az elnök. Nem voltak mindig egyszerűek a tárgyalások, de sikerült, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Nagyon jó együttműködésünk volt a parlamentben. A javaslatainkat sikerült elfogadtatni. Éppen ezért örülök hogy itt tartunk, és remélem, hogy kényelmes, nagy többséggel megy majd át az anyag. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a kiváló együttműködést. És majd szavazunk. Bene, grazie. Márt. Jó, köszönöm szépen, Martin. Akkor térjünk rá a szavazásra. Itt is egyetlen egy szavazásról van szó, tehát igennel vagy nem, lehet szavazni elektronikusan fogunk szavazni, és meg is nyitom a szavazást. Pakettó. Chiaro chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 igen, 11 nem szavazat, 4 tartózkodás az eredmény. Ez azt jelenti tehát, hogy a plenáris ülésre kerül a dosszié. Bene, colleghi. Allora adesso proseguiamo. Rendben, kollégák, akkor folytassuk a munkát. Most az eszmecsere következik a hatodik napirendi pontunkról, ugye módosítottuk a napirendet. A hatos pont az EU, jó és Kecske ágazatának jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai címet viseli, és az előadónk Eszter Herranz Garcia, meg is adom neki rögtön a szót. Ez az egyik legfontosabb és legtörékenyebb ágazat érintik a Brexit, az éghajlatváltozás és rengeteg más tényező. Az előadónk ma bemutatja a jelentés tervezetét, tehát parancsolj. Pues muchas gracias, presidente. Eh, comprendo que haya... Köszönöm szépen, elnök úr. Két éven keresztül tárgyaltunk a biotermékekről, és végül sikerült megegyezésre jutni. Remélem, hogy hasonlóan sikerül megegyezésre jutnunk most is a jó és kecske ágazatban. Rendkívül fontos ez számos ország számára Európában. Ezek a legsérülékenyebb gazdái, állattenyésztői az Európai Uniónak, akik a jó és kecske ágazatban dolgoznak. Az előregedés nagyon érinti ezt az ágazatot, illetve a jú és kecske tej, illetve tejtermékágazat is rendkívül sérülékeny. Köszönöm szépen a dokumentumot. És ahogy tudják, A helyzet úgy néz ki, hogy nem jó az ágazatban a helyzet. Ezen kívül a legnagyobb termelő itt az Egyesült Királyság, tehát a Brexit óriási kihatással lesz majd a kereskedelemre. Természetesen oda kell figyelnünk a költségvetési csökkenésekre is, amelyekkel számolhatunk a következő költségvetésben, A Brexit nagyon kihat majd az Európai Unióban a jó és a kecske ágazatra. Említettem már, hogy Nagy-Britannia a legnagyobb jó és kecsketenyésztő, másrészt pedig a brit befizetések is kihatnak majd. Az önellátás nem valósul meg, hiszen nem termelünk elég juhúst és kecskehúst, itt vannak a konkurensek, a versenytársak, Ausztrália, Új-Zéland, és pont akkor küldik a hús kontingenseiket, amikor a lehető legjobb árat tudják ezért megkapni karácsony előtt és húsvét előtt. Egy további nehézség az, hogy vadállatok támadják a csordákat. Medvék, farkasok tépik szét az állatokat. És ezt a helyzetet sem sikerült még szabályozni. Éppen ezért a szakbizottság már 2015-ben foglalkozott a juhussal, ez volt vitánk alapja, és az Agri Szakbizottság ezért még egyszer ezzel a témával szeretne foglalkozni. Azt szeretnénk, hogy erősít, erősödjön a termelők pozíciója. Szeretnénk ezt az ágazatot erősíteni, amennyiben lehetséges. Mindenképpen kell egy vízió, és támogatnunk kell a kutatásban, fejlesztésben az ágazatot. A fiatal gazdákat is támogatnunk kell, akik szeretnének az ágazaton belül maradni. Ezen kívül a közvetlen kifizetésekről, a különleges segítségekről, támogatásokról is szólnunk kell. Akkor még egy különleges támogatásról is szólok a jelentésemben, hiszen van itt egy különleges dolog, hiszen környezetvédelmi tevékenységről van szó, amely nem jellemző a többi ágazatra. Tehát főleg a kecsketartás jár jelentős környezeti kihatásokkal, és ez pedig nem lehet mással pótolni, és sajnos elveszítjük ezt a szektort. A legelők állapotát igazából csak az ott legelő kecskék biohatásával tudjuk fenntartani. Hogyha nem vagyunk óvatosak, akkor elveszthetjük ezt a pluszt, ezt a hozzáadott értéket. Éppen ezért nagyon fontos a kecske ágazatot segíteni. Természetesen más ágazatokról is beszélhetnénk, de nagyon érdekelne a véleményük, és utána pedig kezdhetjük is, hogyha úgy gondolják. Herránc. Megköszönöm ezt a bevezetőt, és meg is kezdjük rögtön az eszmecserét. Több kolléga is szót kért, és mi, Rick, Erik eh, Andrew az első. Euh. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentéstevő azt, hogy nagyon kiváló munkát végzett. Az elemzését nagymértékben osztani tudom, és a megoldásaival is egyetértek. A mi felelősségünk, hogy ezt az ágazatot ismét fellendítsük. Támogatom azt, hogy a kapban újból ki kell egyensúlyozni a támogatásokat a jó és kecske ágazat irányába, hiszen nagyon nehéz területeken, a távol eső területeken, hegyi vidékeken, rossz termőterületen dolgoznak ezek az emberek, és a beruházások tekintetében is nagyon komoly hátrányokkal kell megné- szembenézniük ezeknek a gazdáknak. Nagyon gyakran extenzív, azaz szabadon tartott állattartásról van szó, ez is egy eh, olyan téma, amivel érdemes foglalkozni, és eh, több parlamenti képviselőjével, például Zsinekov kollégával Bulgáriából nagyon sok eh, tűnődtünk ezen, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát. Aztán a húságazatban figyelembe kell venni azt is, hogy ez jelentősebb forgalmat bonyolít, mint a tej ágazat a jó és kecsketenyésztésben, de nagyon komoly minőségű termékeket tud előállítani a jó és kecske tejtermékágazat, és ráadásul nagyon gyakran a környéken árusítják a termékeket, és az óriási hozzáadott értéket jelent, nem szabad elhanyagolni. Aztán az ágazat önszerveződését is támogassuk. Nemzetközi szinten elismertetnünk kell ezt az ágazatot, ahogy ezt például Új-Zéland is teszi, az érzékeny, témá, az érzékeny szektorokat extrán támogatják. Aztán a ragadozó kérdése óriási kihívás, különösen a farkasok, amik e- egyre nagyobb számban jelennek meg az európai térségben, ez az ágazat fejlődését veszélyezteti. Kérem a bizottságot, hogy egy konkrét farkas munkacsoportot hozzon létre, ami ellenőrzi a farkasok létszámát, és tudjunk haladni ezen a területen. De Olaszország, Spanyolország és egy sor másik ország számára sokkal fontosabbnak tűnik ez a probléma, mint az első pillanatban gondolnánk. És végül befejezésképp, elnök úr, szeretnék a víz kérdésre is kitérni. Ezen szektorban, különösen a földközi tengertérségében ez egyre komolyabb problémává válik. Nagyon komolyan kell vennünk, mert az erőforrásokhoz való hozzáférés nagyon komolyan kihathat bármelyik ágazatra, de különösen erre a hegyi és szárazabb térségekben jelenlévő ágazatra. Köszönöm szépen. José Bové. José Bové következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Herenc Garcia asszonynak azért a munkáért, amelyet végzett. Nagyon jól haladt már most, és a központi kérdéseket fel is tette. Nem fogom Erik kérdéseit megismételni, és az ő véleményét, mert egyetértek vele, és egyetértek azzal a filozófiával, amelyet most itt bemutatott. Szerintem lehetővé teszi majd ezt számunkra, hogy módosítókat nyújtsunk be, amelyel még tovább erősítjük a szöveget. De a tej kérdése az mindenképpen központi kérdés. Szeretném hogyha a kecske tenyésztőkre még jobban odafigyelsz, figyelnénk. A 80%-a ennek a termelésnek Spanyolországból, Franciaországból és Olaszországból származik, tehát nagyon oda kell erre figyelni. Aztán a földrajzi megjelölés, eredet megjelölést nem védik meg a nemzetközi szerződésekben amelyeket az EU köt. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ezeket is vegyék figyelembe, úgyhogy fontos lenne, hogyha jobban ki tudnánk állni a termelők mellett, a tej termelők mellett, illetve a tejtermékek termelői mellett. A éghajlatváltozás hatásait kiemelték, talán lehetne javasolni, hogy olyan fajta konkrétan a kecske ágazatban olyan fajta tenyésztést alkalmazni, amely ö, nem ö, a, nem zárt, hanem ö, szabad ég alatti állattartással jár. Ö, sokkal jobb lenne, hogyha így a réteken, legelőkön lennének az állatok sokkal határozottabban kellene, hogy fellépjünk. Emlékeztetek arra, hogy Spanyolországban például 4600 támadás volt, amely az állatokat érte, és nem csökkent ezeknek a támadásoknak a száma egyáltalán. Tehát a Bern egyezmény esetében is sokkal határozottabban fel kellene lépni, arra van szükség, hogy sokkal célzottabban lépjünk. Szerintem ebben az irányban fogunk elmozdulni, természetesen mindig egyeztetünk, és megismétlem még egyszer, hogy számunkra ez a jelentés nagyon jó irányba megy. Köszönöm, elnök úr. Erdős kolléga következik. Parancsoljon. Éppen a szót. Tisztelt jelentéstevő, szeretném először is megköszönni ezt a kiváló tervezetet, és nagyon örülök, hogy a szöveg kiemeli az általam múltkor javasolt termeléshez kötött támogatásokat, és az agrár promóciós forrásokból egy külön összegnek a lyukecske ágazata történő elkülönítését is. A jelentést a következőkkel javaslom kiegészíteni. Egyrészt a termeléshez kötött támogatásoknál szükség lenne a kisállattartók 15 állategységig és a többiek elkülönítésére, ahol a kisállattartók egy egyösszegű, egyszerű támogatást, míg a nagy állattartók egy megemelt termeléshez kötött támogatást kapnának. Másrészt a jú és kecsketartók szerveződésének a megerősítésén belül a tagállamoknak javasolni kellene, hogy a tejcsomag forrásait a jú és kecsketejre is terjesszék ki. Harmadrészt a zöldtésben nem csak a mediterrán legelőerdőket hanem például a magyarországon is jellemző száraz gyenge minőségű területeket is be kellene vonni. végül meg kellene kérni a tagállamokat hogy az agrárkörnyezetvédelmi kifizetéseket a juh és kecske által használt területekre is terjesszék ki valamint a kérődzők mellett a jura és a kecskére is adjanak állatjóléti nemzeti támogatásokat valamint lenne még egy javaslatom, hogy a jelenlegi egyre szűkülő munkaerő ellátottsági helyzetben olyan programokat dolgozzon ki a bizottság és a tagállamokat, erre kellene kérni, amely fokozottan segíti az állattartó telepek működéséhez szükséges munka és őrző-védő kutyák kiképzését, és a kiképzett munka és őrző-védő kutyák kizárólagos állattartáshoz kapcsolódó alkalmazását, valamint érdemes arra is kitérni, hogy az ágazat jövőjét tekintve olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a különleges foglalkozást folytató férfiak mellett a nők is megtalálják a helyüket, amely a XXI. században elengedhetetlen feltétel, mert a juhászok körösszetétel rendkívül kedvezőtlen, és a jelenlegi termelési rendszer és életmód egyre nehezebbé teszi a juhászattól foglalkozó párválasztását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, most Delano, Jean-Paul Delano következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni Eszter Herenc És két kérdést emelnék ki, amely nagyon fontos. Az első a genetikai anyag a tenyésztésben, és a biológiai sokszínűség, amelyet előtérbe kell helyezni. Ez az első pontom. Az állatok adaptálása, tehát a genetikai anyag. Azt gondolom, hogy a tenyésztők, a kecske és jutenyésztők hozzáállása pozitív, arra szeretnék emlékeztetni, hogy a harmadik országokból, Argentinából, Uruguayból érkező import az nehezíti a helyzetet. A képzés és az innováció, illetve a tanácsadás nagyon fontos ezen a területen. Végül pedig a legeltetést szeretném kiemelni. Vannak olyan területek, amelyeket gyakorlatilag kötelező jelleggel fel kellene tartani szerintem, hogy meg tudjuk tartani ezt a fajta extenzív tenyésztést, amely természetes módja az állatok tenyésztésének. Köszönöm szépen. Aguilera kolléga. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr mindenek előtt szeretnék Eszter Erranz Garcia asszonynak köszönni. Spanyolország olyan ország, amely sok kecskehúst importál, éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mivel a feltételek egyre rosszabbak. De azt is tudnunk kell, hogy ez a tevékenység nagyon nagy kihatással van a környezetre is. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy erről jelentés készült. Hallottunk ajánlásokat, hogyan lehetne javítani a helyzetet, ez nekem nagyon fontosnak tűnik. Ezen kívül az extenzív állattartással is kellene foglalkoznunk, hiszen az állattartásnak ez a formája egy bizonyos ökoszisztémát kíván. És eh, nagyon fontos az, hogy ez az ökoszisztéma megmaradjon. A juhokkal és a kecskékkel pedig az ökoszisztémát eh, fent tudjuk tartani. Nagyon lényeges még a támogatásokról beszélni, amelyek rendelkezésünkre állnak a közös agrárpolitikából. Véleményem szerint eh, környezetvédelmi szempontból nagyon lényeges munka zajlik, és már utaltunk arra is, hogy további támogatást kell az extenzív mezőgazdaságnak nyújtani. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a dolgokat előbbre tudnánk mozdítani, ez az állattenyésztőknek is segítene. És itt van például a gyapjú. Tehát a gyapjú nagyon értékes anyag, és a műhoktól származik, Tudom, hogy a jutenyésztőknek nehézségeik vannak, hogy eladják a gyapjút. Ezen kívül például a juhászok képzéséről is szeretnék szólni. Nem tűnik nagy problémának, de nagyon kevesen állnak manapság juhásznak. És a juhászoknak sincsenek a megfelelő szakismereteik. Hát a saját Pátriánban van egy juhászképző, és jó lenne, hogyha ez máshol is így lenne. Hiszen itt is szükség van a szakemberekre. Szükség van azokra a szakemberekre, akik kiismerik magukat a modern eszközökkel, dolgokkal. Én nem szeretném, hogyha itt csökkentenék a költségvetési hozzájárulást. Minden megteszünk annak érdekében, hogy egy eurót se vegyenek el erről a területről. Ezt világosan kifejezésre kell juttatni a vita során. Nemrég lehetőségünk volt, hogy farkas támadásokról beszéljünk. És az Envi részéről jött ez a javaslat, hiszen a farkasok támadása egyre gyakoribb, és a jelentőségük is fontos. Én is csatlakozom a kollégákhoz, akik nagyra értékelik Eszter Erenc Garcia munkáját. Két pontra térnék ki. Az első a 9-10-11-es bekezdések és a Brexit hatása. Emlékeztettek arra, hogy Argentina, Brazília, Kanada, Új-Zéland, Tájföld és a WTO tárgyalások eredményeképpen 27 tagállamra kell most leosztani azt a kvótát, ami eddig 28 tagállamra vonatkozott, de nagyon fontos, hogy Nagy-Britannia vállalja a felelősségét, és vállalja azt, amit eddig vállalt ezekből az új-zélandi importokból. Amikor 73-ban csatlakozott az Egyesült Királyság, akkor a próbált kedvezményeket kitárgyalni a brit nemzetközösség tagjainak. De ezeket a kötelezettségeket nagyon fontos, hogy most, hogy távoznak, szintén vigyük el, vigyék el magukkal. Írország például nagyon komoly ö, károkat szenved el a Brexit miatt, de lesznek más országok is, amelyek ö, károsan ö, amelyeket károsan érinthet a Brexit hatása ezen szektoron belül is. És a második pont, amire szeretnék kitérni, az az, hogy támogassuk a az állattenyésztőket a jó és kecskelgazatban azon területeken, amelyek amúgy is hátrányos helyzetben vannak. A negyedik bekezdés is utal például a termelés függő támogatások fenntartására következő kapban. Nagyon fontos, hogy egy olyan feltételrendszert fogalmazzunk meg, amivel nem az ipari típusú állattenyésztést támogatjuk, ami környezeti szempontból és a területek megóvása szempontjából sem kedvező. A 27 maradék tagállam, akik majd részt fog venni az új kapban, nagyon fontos, hogy az extenzív állattenyésztést támogassa, és környezetvédelmi feltételeket szabjunk a támogatásnak, és azokat a területeket támogassuk, amelyek mezőgazdasági szempontból a leghátrányosabb helyzetben vannak, és amelyeket leginkább érint az elvándorlás. Köszönöm, Eszter, a jelentést. Köszönöm. Én is szeretném Eszternek megköszönni a munkáját. Szerintem most nagyon jó kiinduló pontunk van. Mi a részünkről úgy gondoljuk, hogy néhány módosító azonban nem ártana, főleg a környezeti szempontok és a biológiai sokszínűség tekintetében. Tehát am, ami összefügg a jó és kecsketartással. Már nagyon sok mindent beszéltünk erről. Tehát én például Galícia tartományból jövök, és ott is jól jönne a támogatás, hiszen nálunk eléggé sok erdő van, ami azt jelenti, hogy sok erdő tűz is van, és a fenntarthatóság és a környezeti, környezetvédelmi támogatás lényeges lenne. Egy további pont, jó lenne a őshonos fajokat védeni, amelyek már régóta hozzászoktak a környezetükhöz. Ezen kívül támogatnunk kell azon személyek fizetését, akik ezen a területen dolgoznak, tehát a tenyésztőkét, juhászokét. És meg kell vizsgálnunk a helyzetet, meg kell vizsgálnunk például a kereskedelem helyzetét, hiszen sokan panaszkodnak arról, hogy nagyon nehezen tudják eladni az állatokból nyert termékeket. És én is megemlíteném a vadállatok támadását, főleg a farkasokat, hiszen egyre több farkas támadás van. Még egy megjegyzés, hogy a támogatásokat néha eléggé késve fizetik ki. Dorfman képviselő, köszönöm. Én is szeretném Eszternek megköszönni ezt a nagyon érdekes jelentést. A jú és kecsketartás általában extenzív módon történik hegyi terepeken, és nagyon lényeges jövedelmi forrás a hegyvidéken élőknek. Éppen ezért beszélnünk kell róla. Örülök, hogy Eszter szólt a vadállatok témájáról, főleg a farkasok témájáról, mindenképpen foglalkoznunk kell a témával. Múlt héten volt egy nagyon fontos szavazásunk a plénumon, a Natura 2000 irányelv tekintetében, és itt pártokon átnyúló támogatásunk volt. Mindenképpen nyomást kell gyakorolni a bizottságra, vagy ezt a nyomást növelni, hogy konkrét javaslatokat is tegyen hiszen eh, a bizottság állandóan azt mondja nekünk, hogy eh, vannak a jó együttélésnek modelljei, én még ilyet nem láttam. Európában megnéztem, hogy mi a helyzet. Én egyszerűen nem látok olyan régiókat, olyan területeket Európában, ahol megvan ez a békés együttélés a juhok, kecskék és a farkasok között. Nem tudom, a bizottság mire gondol. Éppen ezért eh, ahol nagyobb, ahol nagyobb farkas populáció van, ott igenis foglalkozni kell a kérdéssel, hiszen vannak nagy legelőterületek, ahol az állatok vannak, extenzív módon kimennek legelni, és a farkasok megtámadják őket. Tehát az, azt nem, nem lehet elfogadnunk, hogy a kecskék, juhok egyszerűen eltűnjenek. Herbert Müller. Müller kolléga következik. <laughs> Köszönöm szépen az előadó asszonynak is ezt a kiváló jelentést. Nagyon jó dolgokról szól. Én is úgy gondolom, hogy számos kis, jó és kecske tenyésztő nehézségekkel szembesül, amikor a saját fajtáikat, a saját ősonos fajtáikat tartják. Én most az alpesi területekről beszélek, ahol Igazából a jó, illetve a kecske tartás nagyon fontos bevételi forrás. Nekem is vannak aggájaim, ahogy az előttem szólóknak is, hogy a farkasok tizedelik a populációt. Igazából egy olyan esetről tudok, ahol 8 juhász kutya ellenére 40 juhot téptek szét a farkasok. Tehát ez azért eléggé magas szám. El kellene gondolkozunk azon, hogy ne hozzunk e létre farkasmentes övezeteket Európában. Tehát nagyon jól hangzanak a szólamok, de a szólamok nem oldják meg a problémákat. Ezen kívül nagyon nagy számban megjelennek a kutya-farkas keverék állatok is, és a jelentésben pedig szerintem nagyon jól tapint rá a szerző erre a problematikára. Mindenképpen segítenünk kell a jó és kecske tenyésztőknek, és mindenképpen sokkal több támogatást kell nyújtanunk a jó és kecske tenyésztőknek. Ez is egy nagyon fontos szempont, amelyet még jobban kidolgozhatunk. Köszönöm szépen a jelentést. Grazie Urik, kollega. Köszönöm Urik, Rode kolléga. Buda úr, bocsánat. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Ezek nagyon fontos ágazatok, és szeretném elmondani azt is, hogy igazságtalanul elhanyagoltuk őket, például a szarvasmarha ágazathoz képest. A jó és kecske ágazatban több komoly probléma van, az egyik a munkaerő hiány. Ennek az egyik oka az, hogy ezek az ágazatok általában olyan távol eső területeken találhatóak, ahol amúgy is alacsony a populáció. A jó és kecske tenyésztőknek nagyon gyakran fel kell adniuk a gazdaságukat a komoly problémáik miatt. Az Európai Unió éppen ezért nagyon fontos lenne, hogyha ösztönözné a munkavállalást ebben az ágazatban. Támogatni kéne a közvetlen kifizetésekkel is ezt az ágazatot, valomba, valamint hasonlóan kéne bánni vele, mint a szarvasmarha ágazattal, a közvetlen kifizetések mérete szempontjából. Figyelembe kellene vennünk azt is, hogy a jó és kecske gazdaságok sokkal több problémával néznek szembe, mint a szarvasmarha terepek. Nagyon sok szankció kerülhet bevezetésre ellenük, és fontos emlékeznünk arra, hogy a jó és kecsketenyésztők általában zord környéken dolgoznak, ezért nagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk a gazdák számára. És még egy dolog, nagyon zavar az, hogy rengeteget beszéltünk az importról az elmúlt időszakban, és arról, hogy növekedik a Mercosur államokból vagy az Új-Zélandból felénk irányuló import mennyisége ezek az államok nem ugyanazon feltételeket írják elő a gazdáik számára, mint az Európai Uniós gazdák számára mi. Nekünk, a mi gazdáinknak sokkal több feltételt kell teljesíteniük, és ez igazságtalan helyzethez vezet. Amikor ezekből a másik térségekből importálunk húst, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a gazdák nem ugyanannyi, és ugyanolyan feltételnek kell, hogy megfeleljenek, mint a mi gazdáink egész egyszerűen nem ugyanazon feltételkel termelnek, mint az EU-s társai. Köszönöm, Ropé kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Meggyőződésem, hogy ez a jelentés nagyon hasznos és szükséges is, és én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a jelentéstevő asszonynak. Most néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Ahogy tudják, a balti országok és Lengyelország is problémákkal néznek szembe, az a sertéspest is miatt. Az én országomban, Litvániában vannak olyan emberek, akik például sertéstenyésztők voltak, és most áttértek a jó tenyésztésre, mert ez nagyon jó alternatíva. És meggyőződésem, ez fontos volt itt megemlíteni. Még fiatalok is, akik a korábbiakban sertéstenyésztők voltak, átálltak a jutenyésztésre, ahelyett, hogy növénytermesztésbe fogtak volna. Szerintem éppen ezért ez az ágazat több figyelmet érdemel és több támogatást. Például 50 évvel ezelőtt a jó ágazat nagyon elterjedt volt. Most azonban igazságtanul kezdünk elfeledkezni róla. Háttérbe szorul, és emiatt nagyon sok kihívással kell szembenézni ennek az ágazatnak, ami Litvániában is nagyon érzékelhető. Amikor az emberek elkezdtek egyre inkább a jutenyésztés felé fordulni, egyre több problémát jelentett a farkas támadások jelensége. Lehet, hogy tudományos innovációkkal vagy high-tech technológiákkal is fel tudnánk lépni, ezzel ellen GPS-szel, stb. Például mikrocsipeket lehetne ültetni minden állatba. Esetleg ezzel kapcsolatosan lehetne kísérleti intézkedéseket beindítani. Néhány héttel ezelőtt Litvániában volt egy olyan eset, amikor a farkasok betörtek a, az aklokba, és az épületen belüli juhokat mészárolták le. Tehát ideje elgondolkozni erről a problémáról, mert nem fogja saját magát megoldani. Jelen pillanatban nincs elég támogatás, amit a farkas támadást szenvedett gazdák igénybe vehetnének. Stuart Agnew. Köszönöm, Árnyú kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Észrevettem, hogy egy országot nem említette sem a jelentés, sem pedig a többiek, ez pedig Kína. Pedig Kínában rakéta sebességen nő a, a állatok száma. Ausztrália és Új-Zéland már kiépítette a kereskedelmi útvonalait, és ez azt jelenti, azt jelenti hogy azok a birkák, kecskék, amelyek az Európai Unióba jöttek volna, ők Kína, most már Kínába vándorolnak. A muzulmán lakosságot sem említettem, ők szeretik az, a, ezeket az állatokat, az alacsony értékű állatokat felhasználják. Én emlékszem, hogy amikor én elkezdtem a gazdálkodást, akkor 8 fontot értek ezek az állatok, most már százat érnek. A Brexitet is említették, igen, persze voltak, akik az Egyesült Királyságról beszéltek, de hát az igaz, hogy a francia bortermelők szeretnék a briteknek eladni a borukat, a spanyol gyümölcstermelők a gyümölcsöket szeretnék eladni az Egyesült királyságba. szerintem józan észre kellene ezt megoldani. Szerintem a kap megnehezítette az életünket szükségtelenül ebben az ágazatban, hogyha megnézzük a protein ö, gabonák termesztését, ami lehetséges a ö, jó ágazatban, a, és lucerna a termesztést is, akkor láthatjuk, hogy milyen a helyzet. Én ezt szerettem volna elmondani a biztosnak, de sajnos nem voltam itt. Aztán az EID gyakorlatilag kötelező bevezít, bevezetése az nem megoldható. Ezeken a területeken, ahol a jó és kecske tegyésztés folyik, gyakorlatilag ezt a fajta berendezé, ezeket a berendezéseket, ezeket a követelményeket nem lehet teljesíteni. A kecskék esetében kérdőjelet kell, hogy tegyek, mert nagyon sok afrikai elsivatagosodás gyakorlatilag a kecsketenyésztés miatt következett be. José Bové említette, hogy rengeteg állat van, amely soha nem kerül ki, nem látják meg a napfényt egész életükben egyszer sem. Elnök úr volt, akinek három percet adott. Kérem, hogy miért én szeretné, szerettem volna tovább folytatni, jó, de hát akkor befejezem. Köszönöm szépen, ruházó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm még egyszer az előadónak is a munkát, és egyetértek vele. Mindent szeret, szeretnék én is megtenni annak érdekében, hogy támogassuk a jó és kecske ágazatot. Már beszéltünk erről és arról, hogy mennyi fontos a, mennyire fontos a szaktudás, az állatjólét, amelyről nem szabad megfeledkezni. Én már hivatkoztam arra is, hogy ezek a tenyésztők kénytelenek voltak sokszor feladni a munkát, mert olyan nagy nyomás nehezedett rájuk, a bankhiteleket nem tudták fizetni, nagyon éles volt a verseny, és a húsellenes attitűd is. A versenyben Új-Zélandot említeném meg leginkább. Tehát az európai rendszert meg kell erősíteni. A protekcionizmust akadályozzák, a szabad kereskedelmet erősítik, gyakorlatilag bűncselekménye az, amit elkövetünk, hogy ezt az ágazatot tönkre Az Európai Unió a felelős. És szerintem egyetlen egy megoldás van az, hogyha egész egyszerűen azt kérjük, hogy az importnak legyen vége, és pont, vagy pedig adóztassuk meg ezt, amely segíti az európai tenyésztést, és hogy fejezzük be a tárgyalásokat Ausztráliával és új zélandal Itt mindez attól függ, hogy a bizottságnál megvan -e a politikai akarat. Sajnos nincs, hogyha ez így van, viszont akkor ennek a jelentésnek semmi értelme. Köszönöm. Grazie, Flanagan. Köszönöm, Flanagan kolléga. Uh, thank you very much. Uh, I'd like to uh, welcome the report. A lot of good stuff in it. And... Szeretném üdvözölni a jelentést, és főleg az utolsó omnibuszal nagyon jó hír volt ez, hiszen uh, az ágazatban további segítséget kapnak az emberek. A gazdákat megfelelő mértékben támogatni kell, hiszen nagyon összetett szabályzások vannak. Tegnap a KONT szakbizottságban voltam, és ott is foglalkoztatta az embereket a téma. Egy probléma az ágazatban az, hogy igazából nincs jó képviseletük a tárgyaló asztalnál, ezt pedig meg kell változtatni. Éppen ezért a kettes pillérből szerintem az egyesbe kellene ezt áthozni, hogyha komolyan gondoljuk a dolgot. Ezen kívül nálunk is nagy probléma a klímaváltozás, és a klímaváltozást igazából nem úgy fogjuk megoldani, hogy elégetjük például az erdőket. Tehát Írországban igazából vacak erdészet van, tehát gyorsan megnőnek a fák, aztán kivágják őket. Ez pedig egy nagyon rossz, ez a szemét erdészet, én máshogy nem tudnám ezt nevezni. És igazából a juhtenyésztés a lehető leg ökológiaiba lehető legbióbb állattenyésztés. És éppen ezért azt mondanám, hogy ezt, a, ezt az állerdészetet nálunk meg kellene valahogy állítani, és sokkal jobb lenne, hogyha juhokat tenyésztenének még valami, az ír nyelv. Az ír nyelv ezeken a területeken még él, és az ír nyelv túlélésének is nagyon fontos szempontja az, hogy a jutenyésztők ott legyenek. Tehát itt a környezetnek jót teszünk, az ír nyelvnek jót teszünk, hogyha meghagyjuk ezeket a területeket, és támogatjuk a gazdákat, az ír nyelv őrzőit. És Új-Zéland és Ausztrália, itt van az óriási földjeikkel több ezer hektáron legeltetik a juhokat, kecskéket. Nem lehet összehasonlítani az adottságaikat az európai adottságokkal. Nem, nem versenyezhetünk velük, hogyha nem kapnak a támogatóink megfelelő támogatást. Nagyon jó ez a jelentés. Thank you, Flanagan. Michel Dantin. Köszönöm, Flanagan úr, Michel Dantin. Köszönöm, elnök úr, én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak és gratuláltak a jelentéstevőnek. Nagyon sok minden elhangzott, mert ezeket nem ismétlem el. Csak szeretnék két pontra kitérni. Az első az egészségügyi kérdés, a jó kecske tenyésztés nagyon extenzív módon zajlik, ahol a vadvilággal való napi kontaktus igen jellemző. A vadállatokkal való napi kapcsolatba kerülés azt jelentheti, hogy például a tuberkulózis vagy más ö, olyan betegségek, amikre azt gondoltuk, hogy már kihaltak, ismét ö, bekerülhetnek az állományba. És ennek has, hatása lesz a mezőgazdasági termelésre. A jó tenyésztést közvetlenül is érinti ez a jelenség. ugyanehhez kapcsolódik az, hogy érdekes lenne, hogyha a Környezetvédelmi Szakbizottsággal együtt egy közös gondolkodást szerveznénk, talán egy meghallgatást arról a témáról, ami körüljárja a házi állatok és a vadon élő állatok találkozásának, vagy összekapcsolódásának a hatását. Gondolok a farkasokra, gondolok a sertéspestisre, az Alpok régióval vonatkozólag lesz egy tanulmány a jövő évre vonatkozó jövő évben, ami ezt járja körül, de szerintem érdemes lenne erről, illetve a nagy ragadozók által jelentett problémákról is meghallgatást tartani. Jimmy Nicholson következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, szerintem nagyon jó munkát végzett. És már elhangzott, a jutenyésztés nagyon gyakran a leghátrányosabb, legtávolabb eső területeken történik Európában. Teljesen őszintén gyakorlatilag más állatot nem lehet tartani ezeken a területeken, és ezáltal hozzájárulnak a jutenyésztők ahhoz is, hogy rendben tartják például ezeket a hegyi, hegyvidéki térségeket. De a természeti erőknek nagyon kitettek ezek a gazdák, és engem is értene, érintenek, vagy megértem azokat az agályokat, amiket megfogalmaztak a kollégák, például az Új-Zélandból érkező bárányhússal kapcsolatban. Az ott előállított bárányhús teljesen más feltételeknek kell, hogy megfeleljen, mint az európai és világos, hogy ellenőrizni kéne jobban ezt az importot. Számunkra, ahonnan én származom, a tavaszi bárány a legértékesebb termékek egyike volt, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy például tavasszal ebben az időszakban ne engedélyezzük az importot az egyik Európai Uniós államba se. Hogyha valaki jutenyésztő, akkor soha nem fog meggazdakodni, és nem, fog, nem lesz szükséges, hogy offshore cégekbe fektesse a pénzét az illető. De hát ezt sajnos a jutanyésztők túl jól tudják is. A Brexitnek lesz hatása mindenre, óvatosnak kell maradnunk azoknak is, akik ben maradnak az Európai Unióban, de azok számára is óvatosnak kell lenni, akik kilépnek az Európai Unióból, mert például nálunk a jutányésztés és a, az állatok levágása a határ két oldalán történik. Tehát számunkra is lesz hatása a Brexitnek. Éppen ezért elég sötét jövő elé nézünk, hogyha azt nézzük, hogy 20%-kal csökkent az állatok aránya, és ez ijesztő. És azt hiszem, hogy ismét arra kell visszagondolnunk, hogy mit is tett Európa az elmúlt időszakban. Egy nagyon fontos pontra szeretnék kitérni, elnök úr. A régi időkben a gazdák egy mm, a született állatok után kaptak prémiumot, de most ez megszűnt, és teljes mértékben megváltozott a rendszer. Tehát a, az, állat, az állattartóknak most nem kell megtartani a szoptatós anyákat, illetve a frissen született állatokat, mert nem rájuk kapják a támogatást. Hogyan fogjuk így garantálni azt, hogy fennmaradnak az állományok, és hogyan tudjuk garantálni azt, hogy jó minőségű öm, húst tudunk termeszteni, és ez a szarvasmarha ágazatra is igaz, ezért őszintén aggaszt engem a helyzet Danten úr térségében, ugyanaz a probléma, mint nálunk. Nálunk azonban nem a ö, farkasok jelentik a legnagyobb problémát. A Santa képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Erend Garcia asszonynak a jelentésért. Mindenkinek az életét megkönnyítené, hogyha elfogadnánk a javaslatait. Tehetünk pár dolgot, de nagyon sok dologra nem látom a megoldást még ma sem. Szeretném hangsúlyozni a jó és kecskeágazat fontosságát a biodiverzitás megőrzése szempontjából. Nagyon konkrét kihívásokra ad választ az állattartás bizonyos térségekben. A saláta rendelet kitér a mediterrán legelőerdők megóvására is, és az egyéb legelő területekre, és hogy ezeknek a fenntartásában ez az ágazat milyen szerepet játszik. Ezért nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az ágazatot, amely nagyon gyakran hátrányos helyzetben találja magát, sőt, úgy érzik a gazdák, hogy magukra hagytuk őket. Képzésre van szükség a gazdák számára, és biztosítanunk kell, hogy stabil megélhetés nyújt a, ez a tevékenység. Nagyon fontos lenne az azonosítási rendszer el megkönnyítése és egyszerűbbé tétele, és az, hogy a legszerényebb körülmények között élő gazdákat ne szankciókkal sújtsuk. A farkastámadásoknak nagyon gyakran katasztrofális hatása van az állatállomány méretére. Nagyon fontos, hogy a károkat enyhítsük, de az is, hogy preventív megoldásokat találjunk ki. Neka úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Dél-Franciaországban, Bulgáriában vettem részt találkozókon, és nagyon üdvözlöm az ilyenfajta kezdeményezéseket egyébként, ezt a fajta együttműködést, együttműködést nagyon jónak tartom. Viszont van valami, amiről még itt nem beszéltek a kollégák. A jó gyakorlatok cseréjéről és terjesztéséről még nem, so, nem szóltunk. Pedig ez is nagyon fontos. Aztán ezeken az üléseken hallottuk azt is, hogy a vágóhidakról kerül kerül majd forgalomba a hús, tehát maguknak, a gazdáknak, a tenyésztőknek nem kell ö, olyan ismeretekkel rendelkezni, hogy hogyan forgalmazzák a kecske és a ö, jó ö, húst, de megváltozott a helyzet már, ez volt ugye a múltban. Most viszont hasznos a marketing tudás, hasznosak a földrajzi eredet megjelölési rendszerek, ezeket hatékonyabban kell kihasználni, én úgy gondolom, és a gazdákat segíteni kell a termékeik reklámozásában. Aztán a hegyvidéki területekre jobban oda kell figyelni, ezt már elmondták az előttem szóló kollégák hiszen az, a kecskék és juhok tenyésztése ezeken a területeken folyik. Még egy probléma, az állattenyésztők azt mondják, hogy neki két bázist kell fönt, föntartani a hegyvidéki területeken, ugye egy télit és egy nyárit, hiszen nyáron az állatok fönt lehetnek a hegyekben, télen lehozzák őket. A két bázis föntartása viszont sokkal többe kerül, ezért pénzügyi támogatásra is szüksége van a gazdáknak. A támogatási szinteket legalább szinten kellene tartani, hanem emelni. A tudás és információ terjesztése is nagyon fontos. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót. Sá úr, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Erránz Garcia asszonynak, asszonynak is ezt a kiváló jelentést. Köszönöm a csapatának is. Szerintem nagyon jó együttműködés volt a témán belül, hiszen minnyáján az alapelvekben egyetértünk, tudjuk, hogy ezt a szektort néha egy kicsit elő kell mozdítani, hiszen nagyon fontos ágazatról van szó. És nagyon különleges mezőgazdasági területről van szó. Egy elemet már rögtön az elején szeretnék kihangsúlyozni. Azt hiszem, hogy a támogatási oldalon már eléggé sokfajta támogatást tettünk lehetővé az állattenyésztőknek. Körülbelül 450 millió eurót szánunk az ágazatra évente. Főleg azon területeket támogatjuk, ahol a tagállamok szeretnék fenntartani a különleges jutenyésztést. Nagyon lényeges a belső piac tekintetében és a harmadik országok tekintetében is a helyzet, és a jövő évre vonatkozó munka programunkban is külön figyelmet szentelünk ennek a témának, amely, amelyet nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egy harmadik számunkra nagyon lényeges elem az úgynevezett Európai Innovációs Partnerség. Itt a legjobb gyakorlatokat lehet összegyűjteni, elmondjuk a gazdáknak, hogy hogyan szervezkedjenek, tehát a legújabb ismereteket szeretnénk átadni nekik. Ez pedig a jövőt tekintve is azt jelentheti, hogy nem csak a jó ágazat, hanem más ágazat is profitálhat ezekből, az ismeretterjesztő programokból például. Nagyon lényeges, a ma megszületett omnibus döntés, és ezzel egy eh, nagyon jó lehetőséget adunk a gazdáknak, hogy jobban megszervezzék magukat, hiszen nagyon fontos az, hogy eh, szervezetten lépjenek fel. Itt nem csak arról van szó, hogy jó minőségű termékeket termeljenek, hanem az is nagyon fontos, hogy hogyan juttassák be a termékeket, a jó minőségi termékeket az értékesítési láncba. Hogy a termelők, a szupermarketek és a fogyasztók között egy teljesen átlátható, jól szervezett folyamat legyen. Ezen kívül a saját szempontomból kiemelném a piac átláthatóságát, Igazából minden megvan, abban a tekintetben, hogy átlátható legyen a piac. Nagyon fontos, hogy megfelelő információkat juttassunk el a jó és kecsketenyésztékhez. És nagyon fontos a piac fejlődése is. A szakbizottságban ma Hallottunk a vadállatokról, a farkasokról. Tudjuk, hogy nagyon sokan aggódnak a farkas támadások miatt, és nagyon komoly a dolog. Itt eléggé sok lehetőségünk van, hogy kompenzáljuk a lemészárolt juhokat, kecskéket, és a lehető legintenzívebben használjuk majd eszközeinket. De az is nyilvánvaló, hogy a meglévő kereteken belül kell dolgoznunk. Tehát itt van például a Habitat irányelv, amely bizonyos rugalmasságot ad nekünk, abban a tekintetben, hogy hogyan eh, kezeljük a károkat az adott kontextusban. Éppen ezért szeretném minnyájunkat felszólítani, hogy eh, minél jobban használják ki ezt a rugalmasságot, hogy eh, a környezet is profitáljon belőle, a gazdák. Ezen elemek nem csupán a mezőgazdaságra vonatkoznak, hanem ez az ágazat más területekre is kihat, és nem csak a gazdákra, hanem a, egy szélesebb közönségre is. Tehát szeretném még egyszer megköszönni az előadónak a kiváló jelentést. Nagyon lelkesek vagyunk, hogy folytassuk az együttműködést. Igazából egy lebilincselő ágazat. Nagyon érdekes, és nagyon sokat ígérő téma ez, tehát folytassuk az együttműködést, és még egyszer mindenkinek köszönöm. Köszönöm szépen Sá úrnak, most pedig akkor a kollégának adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, az észrevételeket, és megköszönöm a bizottság képviselőjének is az elmondottakat. Együttműködünk természetesen a bizottsággal is. A fontos témák elhangzottak, azt hiszem, amelyen, amelyekben mindannyian egyetértünk. Szerintem meg tudunk majd állapodni. A, ami a környezetvédelmi szempontot illeti, a, a vadállatok esetében nagyon nagy lelkűek voltunk, és közben pedig károkat okoznak, vagy okozunk a termelőknek. A habitat irányelv egyébként, tehát a természetes élőhelyekre vonatkozó irányelv magában hordoz megoldást, de mondjuk a termelő ágazatra nem gondoltak annyira. A az állatok száma az elején nem volt olyan nagy, most viszont már ragályokra ad okot. A célunk az az kellene, hogy legyen, hogy a károkat próbáljuk megkorlátozni. Egyébként pedig az eddig meghozott védőintézkedéseket gondoljuk át, tehát hogy ne legyenek káros, károsak ezek, az állattenyésztők és a ragadozó állatok közötti kapcsolatra figyeljünk oda, a környezetvédelemre is, és a tenyésztésre is. Aztán a saláta rendelettel kapcsolatban ennek a jelentésnek is egy-két pontján majd változtatni kell. Ugye a saját a rendeletről szavaztunk a plenárison, most megvan ez az agrár rész, amelyet jóvá hagytak, de hát úgyis lesz majd, úgyis lesznek majd módosítók, én várom a kollégák módosító indítványai természetesen. Volt a kollégák között, aki említette a nemzetközi megállapodásokat, amelyeket az Európai Unió megköt, és azt is említették, hogy a Brexitet ugye figyelembe kell venni, az Egyesült Királyság agrárszektora jelentős, ezért a Brexit komoly hatással van a termelőrendszerre, az agrártermelőrendszerre. Oda kell figyelni, hogy hogyan tudjuk ezt megerősíteni, úgy, hogy a környezetvédelmi és egyéb sajátosságokat megtartjuk Figyelembe kell tehát venni azt a tényt, hogy nagyon sok sajátossága van ennek a fajta tenyésztésnek. Ahogy Szender úr is mondta egyébként, a jó és kecske ágazatban nagyon sok sajátosság van. A Natura 2000 nem mindig volt kedvező például e tekintetben. A bizonyos erdős területeket nem lehet most már felhasználni, de egyébként környezetvédelmi szempontból nagyon hasznos az ilyen területek fenntartása, például az erdőtűzek elleni küzdelemben is. Aztán szerintem az agrár ágazatban is különbségeket kell tenni. Az extenszív gazdálkodás gazdálkodást olyan zónákban, olyan területeken folytatják, amelyeket akár nehéz elérni, ahol nagyon nehezek az életkörülmények, és ahol a tenyésztők tényleg kemény, nehéz körülmények között élnek, tehát nem könnyű itt ezt a munkát végezni, távol vannak a városoktól, és ezt el kell valahogy ismerni, ezt értékelnünk kell. Tehát megköszönöm hogyha a kollégák olyan módosítókat is benyújtanak, amelyek erre is vonatkoznak. Nyilván nem tudunk mindent beépíteni az, az eredeti szövegbe, ezért is van a lehetőség a módosító indítványok benyújtására. A saját kezdeményezésű jelentésekben nyilván nem tudunk mindent bepasszírozni, de igyekszünk a legjobbat. Az egyik kolléga említette a nők szerepét is, és ennek is örülök Hallottam Spanyolországban például nők egy csoportjáról, akik állatenyésztést folytatnak nagyon nehéz életkörülmények között egy ö, ö, térségben, és ezt ö, szeretném itt megemlíteni, és köszönöm a kollégának, aki felvetette a nők helyzetét. Köszönöm szépen tehát, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy ebben az ágazatban is mennyire fontos a nők szerepe. A pásztor figurája, alakja nagyon jellemző a jó és kecske tenyésztésben, és mégis folyamatosan veszélybe kerül, gyakorlatilag megszűnik ez a foglalkozás. A, az emberek szinte meg is feledkeznek erről, és talán érdemes lenne az idősebb pásztoroktól a tudást mielőtt még elveszik, eltanulni ezeket az értékes információkat felhasználni. Aztán ugye a kutatás, a fejlesztés, az innováció témájában elhangzott észrevételekkel teljesen egyetértek a jó gyakorlatok terjesztésével, illetve a, a termesztési, tenyésztési gyakorlatok javításával is egyetértek, a fogyasztók tájékoztatásával is, tehát hogy ők is használják ki a lehetőséges előnyöket. Tehát egyébként nem azért van ez, hogy ahogy nem fogyasztanak annyi jó és kecske terméket, mert nem nyitottak erre, hanem esetleg nem kapnak elegendő információt. Ahogy mondtam, a módosító indítványok fognak segíteni, tehát nyugodtan vessék fel ezeket a témákat bennük. Köszönöm szépen mindenkinek. Most következik tehát akkor majd az együtt végzett munka, remélem, hogy jól tudunk együttműködni és akkor folytassuk ezzel a szakasszal, ezzel a koordinációval, dolgozunk együtt egy olyan ágazatért, amelynek valóban szüksége van a mi segítségünkre. Legyünk önzők, az Európai Uniónak szüksége van erre az ágazatra, hogy megtartsa, meg tudja védeni még a környezetet is. Elnök, köszönöm szépen az előadónak és gratulálok, hogy ilyen munkát végez, ilyen fontos munkát végez és fontos, hogy megemlékezett a nőkről is, egy olyan környezetben, ahol egyébként nem megszokott a nők jelenléte. November 27-én lehet, 27-ig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és januárban ö, tartjuk majd a szavazást. Most a napi rendünk hetes pontjára térünk át. Az Európai Unió saját források rendszerének reformja a téma. Ez a szocialista frakció jelentése, Nikola Caputo az előadó, aki viszont nincs itt ma a mezőgazdasági bizottságban. De akkor át tudom adni kollégájának a szót, Eriknek, hogy vezesse fel a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nikola Caputo nevében beszélek, aki mélyen át szeretné alakítani a saját források rendszerét. Egyrészt a saját források 40%-os csökkentésével számol 2017-ben. Világos, hogy ez a jelenlegi Európai Uniós saját forrásrendszer nem működik, komplex átalakításra van szükség, a minden évben ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a kifizetések aránya nem elégséges. A magas szintű csoport, ami ezekkel, ezzel a témával foglalkozik, a Mário Monti vezetésével új javaslatokat fogalmazott meg, amiket figyelembe kell venni. Az egyik az ÁFA, mint saját forrás reformja az Európai Unióban, a másik pedig a széndiokszid adó, felülvizsgálata, illetve a villamos energiára kivetett adó és az egységes digitális piacból származó bevételek, mint saját forrás. Nikola Caputo következtetéseket, megfelelő következtetéseket vont le els magas szintű munkacsoport munkájából, és elemezte, hogy milyen eh, szinten lennének megvalósíthatóak ezek a javaslatok, hogy autonómabbá, egészségosabbá, előreláthatóbbá tegye az Európai Uniót és közös agrárpolitikáját. A friss prioritásokat kell finanszírozni, a migrációt, a belső biztonságot, de ennek következtében 9-12 milliárd eurós veszteségekkel számolnunk a Brexit miatt. És ezek összeadódó hatása a saját források csökkentését fog eredményezni, és Öttinger biztos úr is ezért gondolkozott el az Európai Unió jövőbeli finanszírozásán. Nagyon jelentős hatása lehet tehát ezeknek a változásoknak a közös agrárpolitikára, ha nem lépünk. Rendkívül fontos, hogy a mezőgazdasági jogok, amelyek a közös agrárpolitika finanszírozásához hozzájárulnak, továbbra is támaszkodhassanak a saját erőforrásokra. De nem elég, hogy csak ezek vannak, viszont ezek legyenek hatékonyak és egységesek, egyszerűek. Ezzel a hosszú távú élelmiszerbiztonságot is tudjuk támogatni, és meg tudjuk óvni a mezőgazdaságból élők életét. Köszönöm szépen! Köszönöm. Akkor most az árnyék előadóknak adom át a szót. Először Kuzmiuk képviselő. Köszönöm szépen. Az előadó témáját jónak tartom, de szerintem a véleményeinkben sokkal inkább ki kéne hangsúlyozni, hogy mi a közös agrárpolitika lényege és fontossága. Éppen ezért a stabilitást kellene hangsúlyoznunk, hiszen ez egy olyan kérdés, amely eléggé gyakran nagyon fontosnak mutatkozik. És pedig úgy, hogy eh, ami például az ausztrál termelésre vonatkozik, ott azt látjuk, hogy ennek többek között ennek köszönhetően a vaj árak növekednek, és ezt nem feltétlenül szeretik az európai fogyasztók. Ugyanez vonatkozik a tojás árára is. Ebben az esetben is látjuk, hogy hogyan viszonyulnak bizonyos peszticidekhez, tudjuk, hogy milyen problémák vannak a peszticidekkel, tudjuk, hogy milyen betegségek vannak a baromfi ágazatban a tojásárak emiatt felmentek, és számos európai fogyasztó nem érti, hogy miért. Tehát nagyon lényeges az, hogy az élelmiszerárak stabilak maradjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ropé úr kapszót. Köszönöm. Elnök asszony. Tényleg nagyon lényeges és érdekes dolog ez. Az Európai Unió költségvetése igazából eh, el van látva forrásokkal, és ezt felelősséggel kell kezelni. Tehát eh, felelősséggel kell a kiadási és a bevételi oldalt is kezelni. Nagyon fontos hogy a jövő kihívásaival is megfelelően felkészülve szembesüljünk. Hiszen a tagállamok gazdasági helyzete számos esetben nem megfelelő. És hogyha egy tarifa létezik, például az áfa tekintetében, tehát hogyha csak egy áfa lenne, akkor számos tagállam számára nehéz lenne az Európai Unió költségvetésébe megfelelő összeget befizetni. A GDP tekintetében, tehát hogyha megnézzük ezt a havi 6000 euró per főtől 120 ezer per fő GDP más országban. És ez azért nagyon jelentős. A piacon az árak között is nagy különbségek vannak. Ami a mezőgazdaságra vonatkozik, és a kifizetésekre, a kifizetések egészen 70%-ig elmennek. Éppen ezért nagyon fontos a források komoly kezelése. Az a javaslat, hogy egy rátát vezessünk be, tehát egy kulcsot vezessünk be, ezt a témát nagyon óvatosan kell kezelni, hiszen figyelembe kell vennünk minden szempontot. Tehát itt például a kohézióra gondolok, a kohéziós politikára, a közös agrárpolitikában Benánó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is gratulálok Nikolának, aki nagyon jól rámutat arra, hogy mi a probléma, ahol nyomja az ujjával, ott fáj. Az Európai Uniónak foglalkozni ezzel a témával, rendszeresen foglalkozunk vele, de nem sikerült még mindig megoldást találni. Azt gondolom, hogy ma a parlament csak a kifizetésekről szavaz, és a bevételekről nem, ezért nagyon fontos, hogy a saját források kérdését körbejárjuk. Lehetséges, hogy a Brexit nagyon jó alkalmat fog erre jelenteni a saját, valódi saját forrásokat tudunk feltárni, és a korrekciós mechanizmusokat végre el tudjuk felejteni, ahogy arra Nikola Caputo is rámutat. Az új foglalkoztatási politika, migráció, biztonság, ezek az új politikák nem szabad, hogy a régi strukturális politikákat elnyomják és eltüntessék a föld színéről. Gondolok például a kohéziós politikára, vagy a közös agrárpolitikára, ami emlékeztetnék rá, hogy az egyik legstruktúrálóbb eleme az Európai Unió épp szerkezetének. Nem szabad etatizálni sem, éppen ellenkezőleg, illetve az európai integrációra szükség van, hogy minden napjainkban a, az állampolgárok mindennapjaira kihatása van a mezőgazdaság, a közös agrárpolitika, az egészségükre, a táplálkozásukra. Éppen ellenkezőleg a tendenciákhoz képest nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió összetartó erőként értékelné a közös agrárpolitikát, és így is finanszírozná. Flanagan úr, amikor az első pont első sora a saját források rendszerének elmélyült rendszerére és új saját forrásokra hívja fel a figyelmet, és erre vonatkozólag egy sor javaslatot fogalmaz meg, új hatalmat akar adni az Európai Unió kezébe. Nagyon egyszerűen lehetne betömni ezt a szakadékot, amit a Brexit okoz. Növekedni kellene a GNI alapú hozzájárulásoknak. Ez lenne az első lépés. De mit teszünk? Mielőtt egy vödörbe több vizet öntünk, először befoltozzuk a lukat rajta. Jelen pillanatban most azt fogjuk kérni az Európai Unióban maradó emberektől, hogy töltsék, töltsék a vödröt, miközben a rajta maradó luk ból elszivárog a pénz. Tehát egy olyan politikára költenek az emberek, amiről, amiből elszivárog a pénz, Úgyhogy mielőtt arra kérjük a pénzembereket, hogy döntsék bele a pénzüket ebbe a vödörbe, először oldjuk meg a problémát. Világos, hogy hol van a probléma. Írországban is van probléma a GNI számításával kapcsolatban, mert figyelembe veszik a GDP-t például a számításkor. Bizonyára hallottak már arról, különösen amikor a gazdasági összeomlásról beszélünk, amiből Írország kilábalt, kilábalt, és a tavalyi év ben a GDP növekedésünk plusz 28% volt. Ezt a leprakon gazdaságnak nevezték, és pont ez volt gyakorlatilag tündéreknek köszönhető, de ettől függetlenül sem aranyozott autókban száguldozunk, hanem a rekord hosszúak a várólisták a kórházakban, és rekordmennyiségű laka, hajléktalanunk van. A GDP nem a gazdagságról szól, hanem egy átkozott propaganda, semmi más. Köszönöm szépen, Agnyú kolléga kap ismét szót. Igen, nagyon érdekes elnök asszony. Egyetértek Flanagan úrral a hatalomért folyó harcban a vám illetékekből, a héjából jönnek egyelőre a források, az egyes országok génie alapján most ez a magas szintű csoport az EU-s adózáson dolgozik, ez a missziója, úgyhogy a gazdálkodók vigyázzanak, mert a metánkibocsátás alapján fogják őket adóztatni. A birkák esetében is senki nem említette a metánadót, a széndiokszidadót, lehet, hogy valaki támogatást kap a termények termesztését, utána aztán majd megadóztatják. Az is lehet, hogy a gazda minden alkalommal, ha beindítja a traktorát, akkor majd adót kell fizetnie. Hát ez vár önökre, remélem jól fogják érezni magukat. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy önök távoznak az Európai Unióból, úgyhogy kevésbé aggasztja őket az, önöket az Európai Unió jövője. Azt hiszem, végigvettük a hozzászólók listáját, úgyhogy visszaadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a bizottság véleményét elmondjuk. Nagy érdeklődéssel hallottuk, hogy Monti elnök úr magas szintű csoportjára többen hivatkoznak és hivatkoztak. Ők érdekes javaslatokat tettek le az asztalra az Európai Unió saját forrásaira vonatkozóan, és azt is tudják, hogy nem csak azon okokból, amelyeket itt önök is említettek, hanem nyilván még a Brexit miatt is nagyon fontos, hogy ilyen javaslatok legyenek, mert egy fontos nettó befizető távozik az EU-ból. A az úgynevezett rabatrendszer kialakítója is ez az ország egyébként, és most ennek az országnak a távozásával az EU-s rendszert meg kell reformálni. Nem csak azért, mert források fognak hiányozni, hanem azért is, mert az egész struktúrát, az egész rendszert át kell alakítani. Nyilván még konkrét kész javaslatok nincsenek. A bizottság 2018 májusában fog ezekkel majd előállni, voltak érdekes javaslatok, és egyébként ezek közül néhányat az előadó is említett, az új saját források témájában az Európai Bizottság meg fogja ezeket vitatni. Azt gondolom, és itt utalok arra, amely, amit önök is említettek, a GNI tényezőt. Tehát azt gondolom, hogy a GNI rendszer egy olyan rendszer, amelyet azért vezettek be, hogy kiegyensúlyozza a tagállamok közötti különbségeket és egyébként a tagállamok körében komoly támogatásra lelt ez a rendszer, mert az európai költségvetés tisztességes elosztását valósítja meg, és azt hiszem, hogy ez lesz a megközelítés a tagállamok körében, amikor az új rendszerről vitáznak, tehát bármilyen új rendszer, amely megvalósulhat, figyelembe kell, hogy vegye ugyanezt, tehát hogy tisztességes legyen a teher megosztás az európai költségvetésben a tagállamok között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, hogy elmondta az észrevételeit, és akkor visszaadom a szót az előadónknak. Köszönöm szépen, elnök asszony megköszönöm a kollégák hozzászólásait, észrevételeit, és a bizottságnak is köszönöm. Hát igen, a saját források reformjáról van szó. Nikola Caputo is pontosan így vélekedik, hogy most már sürgős, egyre sürgősebb ennek a reformnak a megvalósítása. Ugye 2019-től a Brexit megvalósulásával tudjuk, hogy milliárdokat veszt esett a költségvetés, a 9-12 milliárd eurós bevétel kiesés az nagyon komoly, és hát nyilván a, a GNI 1%-a nem lesz elegendő, és hogyha nem fogjuk a saját források felé ezt az elmozdulást, elmozdulást felgyorsítani, akkor nem lesz megoldást. Kaputó kolléga is azt mondta, hogy az agrárpolitika után a kohéziós politika fogja megszenvedni ezt. Tehát meg kell oldani a problémát. Denana úr is említette, hogy nagyon régóta beszélünk erről, és most már cselekedni kell, gyorsítani kell ezen a folyamaton. Tehát nem csak arról van szó, hogy évről évre meg kell újítani az egyes tagállamok vállalásait, hanem az 1%-os szabályjal foglalkozni kell arról, hogy ugye új kihívások vannak, új költségvetés, új kihívásokra kell költségvetést fordítani. A magas szintű munkacsoport munkájából kiindulva mi is dolgozhatunk, de azt hiszem, hogy nekünk is fel kell, hogy gyorsítsuk ezt a munkát. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a vitát lezárjuk. A módosítók benyújtási határideje november 27-e. 13 óra, ugyanúgy, mint az előző jelentés esetében. Most pedig tovább haladunk a napi rendünkön. A második jelentés lesz a többéves pénzügyi keretek témájában, amelyet most megvitattunk. A 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése, amely nagyban összefügg egyébként az általunk most megvitatott jelentéssel, a saját források rendszerének reformjával. Most először az előadónknak adom meg a szót, aki Sofia Ribeiro parancsoljon. Köszönöm szépen! Amikor felkészültem a mai napra, arra gondoltam, hogy a legjobb lenne, hogyha megosztanám a többiekkel gondjaimat, amelyekkel szembesülnek a gazdák is. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában ezzel a dologgal, de nagyon fontos, hogy úgy növeljük a támogatásokat, a közvetlen támogatásokat, hogy ne kelljen azokat társfinanszírozni. Az európai jogalkotásban pedig igenis fel kell lépni a illegális kereskedelmi gyakorlatok ellen. Erősíteni kell a támogatási rendszert a fiatal és a kisebb gazdaságoknak, gazdáknak, és nagyon fontos az, hogy ezen programok támogatásával előbbre vigyük az ágazat jelentőségét is. Mindez és egyéb dolog is ide tartozik, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ez azért nagyon lényeges, mert garantálnunk kell, hogy erősen fellépjünk a mezőgazdaság mellett. Hiszen a mezőgazdaságot történetében szinte a legnagyobb támadások érik. A mezőgazdaság annyira fontos része Európának, tehát igazából az egyik leglényegesebb szempontja, hiszen garantálni kell az, hogy megfelelő élelmiszer legyen, emlékszünk a második világháború utáni éjségekre és Azonban az idők azóta megváltoztak, és pillanatnyilag a gazdáknak szüksége van a segítségünkre. Hiszen a bevételük csökken, és nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan éljék túl a napjaikat. Nagyon fontos az, hogy megfelelő ismeretek is kapjanak, a gazdák, nekünk pedig védenünk kell őket a jogalkotás eszközeivel. Nagyon lényeges, hogy a helyi piacokat és a rövid ellátóláncokat támogassuk. De nagyon sok gazda otthagyja a mezőgazdaságot, és más területen keres lehetőségeket. Ez pedig ahhoz vezet, hogy bizonyos régiók elnéptelenednek, ami nagyon rossz mindenki számára. És voltak megfelelő hatástanulmányok sem ebben a tekintetben. Tehát megfelelő módon kompenzációt kell nyújtani. Hiszen, hogyha a mezőgazdasági ágazat nyereséges, akkor mindenki nyereséges lesz az Európai Unióban az elmúlt 30 év legalacsonyabb mezőgazdasági költségvetésünk van, még akkor is, hogyha ezt kiegészítjük a környezetvédelmi kiadásokkal. És itt van a kereszt megfelelés is, és uh, igazából nem túl rózsásak a kilátások. Meg kell értenünk, és meg kell érteni a fogyasztóknak is, hogy a minőség létfontosságú, és hogy a minőséget pedig magasabb áron lehet megvásárolni. Tehát védenünk kell a európai mezőgazdaságot, és az előadóval azt szorgalmazom, hogy egy nagyon erős nyelvezetű jelentést írjunk a gazdáink védelme éle érdekében. Köszönöm. Grazie, Sofia, grazie. Köszönöm szépen, Sofia. Most Clara Aguilera következik. Sí, mm, como ponente la sombra. Előadóként a frakciómban is hangsúlyoztam a téma jelentőségét, és a frakciómban is kommentálnom kellett ezt a jelentést. Gratulálok Szofiának, hiszen nagyon jó kiinduló pontot ad nekünk. Ami egy kicsit aggaszt, azok a határidők. Jó, tehát most itt van a saját kezdeményezésű jelentés, azonban ennek úgy kellene kinéznie, hogy a Költségvetési Bizottság minden szempontot figyelembe vesz, amiről itt beszélünk. Az előadó azt is mondta, hogy többségében támogathatja a szakbizottsága jelentést. Már eléggé régóta vitázunk a pénzügyi keretről, a költségvetésünkről. Ez nagyon fontos. Ezeket a dolgokat ki kell dolgozni, de hogyha nincsen meg a megfelelő költségvetés, akkor az egésznek semmi értelme. Tehát a politikánkat úgy kell alakítani, hogy legyen egy erős kap, bizonyos szempontokat nyilván meg kell változtatni, és meg is lehet változtatni. De legalábbis a költségvetés fenntartása szükséges ehhez. Egy második szempont, ami foglalkoztat, és erről is szó volt, Ötinger biztos is említette, ez az, hogy a társfinanszírozás is bevezetésre kerülhet ezen a területen. A jelentésben pedig ezt el kellene utasítani. Az első oszlopban megvan a társfinanszírozás lehetősége, ezt ellenezzük. Hogyha szeretnénk fenntartani a közös agrárpolitikát, akkor az első pillér csak is európai finanszírozás jelentsen. Hiszen, hogyha bejön a társfinanszírozás, akkor ez egy állami politika. Itt pedig minnyáján gondoskodnunk kell arról, hogy a társfinanszírozás ne kerüljön be az első pillérbe. Csak is így tudjuk a kapot megfelelő módon fenntartani. Ezt mindenképpen szeretném kiemelni, és aztán van még egy kérdés. Most eltekintve a kaptól, a bizottság a környezetvédelem tekintetében is előre szeretne mozdulni, tehát főleg a klímaváltozás káros hatásait leküzdeni. Nem az a helyzet, hogy itt a költségvetést kizárólag a mezőgazdaságnak szánjuk, hiszen az is lényeges, hogy a környezetvédelemnél is többet teszünk, hogy a klímaváltozás ellen is fellépünk. Nagyon lényeges, például a hatos pontban, is említette az előadó, hogy szükségünk van egy jogi keretre. Nagyon jó, hogy ezt kihangsúlyozzuk. És ez pedig már ezen ciklusban megvalósítható. Hogan biztos is beszélt már, hogy milyen jogi kereteken belül lehet fellépni az illegális kereskedelmi gyakorlatok ellen. Én úgy gondolom, hogy a jogalapot tekintve kijelenthetjük, hogy nem tudom, hogy fontosabb az, hogy sokra hagyatkozzunk, hogy milyen intézkedéseket fogyganatosítunk, de nagyon fontos, hogy az intézkedések mutassák meg, hogy miért szükséges a 21. században ezeket a támogatásokat folytatni. Tehát nagy többség támogatja a jelentés. Végezetül pedig a következő megjegyzésem lenne. Szerettem volna mindenkinek elmondani, hogy van egy új vám, és pedig ez a spanyol asztali olívaolajra vonatkozik, az Egyesült Államok vetették ezt ki. Tehát ez dömpinget jelent az Egyesült Államokban. Éppen ezért egy 6 százalékos, 200 százalékos vámot vetettek ki. Ez az Egyesült Államok részéről egy támadás a közös agrárpolitikánk ellen. Remélem, hogy a bizottság és mi is megfelelően fellépünk majd ez ellen. Köszönöm szépen! Én... Nagyon komplex ez a vélemény. A közös agrárpolitika jövőbeli finanszírozásáról. Egy érvet engedjék meg, hogy hangsúlyozzak. Hogy ezzel védjük meg az eddigi finanszírozási szintet. A közös agrárpolitikára kirólt kiegészítő illetékek kérdésére gondolok például a tájvédelem érdekében. Ezek olyan kiegészítő feladatok, amelyeket rendszeresen megpróbálunk beemelni a közös agrárpolitikába. De van egy dolog, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, a negyedik pontban is említik egyébként a dokumentumban. Ez a közvetlen kifizetések egységesítési folyamatának a folytatása a különböző tagállamokban. Mint Lengyelország képviselője, egy új tagállamé, a harmonizáció folyamata kifizetések tekintetében az régi és új tagállamok között. Most már lassan be kéne, hogy fejeződjön, mert a különbségtételre vonatkozó indoklás az első években valószínűleg jogos volt, lehetett, mert érvelhettek amellett, hogy a az előállítási költségek alacsonyabbak az új tagállamokban, de most már Európa szerte kemény adatok mutatják azt, hogy ugyanazok a költségek merülnek fel a nyugati és a keleti tagállamokban. Például arra is vannak bizonyítékaink, hogy Nyugat-Európában alacsonyabb a növényvédőszerek ára, mint Kelet-Európában. Tehát már meg is fordult a helyzet. Egységes, közös piacunk van, viszont most az alacsonyabb támogatások miatt egyenlőtlen versenyfeltételek valósulnak meg az Európai Unión belül, és ezért módosítókat fogunk benyújtani, hogy az elkövetkezendő pénzügyi időszakban ezeket a különbségeket sikerüljön eltörölni. Köszönöm, Euró elnök úr! Láthatóságra, stabilitásra van szükség az európai gazdáknak. Az ez ketten beszélnek egyszerre sajnos. A kap finanszírozása magas szinten kell, hogy megmaradjon. Egy olyan világban élünk, ahol a fő államok, az USA, Kína, a globális szereplők sokkal nagyobb mezőgazdasággal rendelkeznek, mint az Európai Unió. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy például az USA nagyon hipokrita ö, álláspontot foglal el. Állatólagos egészségügyi és klímaválság, fenyegeti őket, pedig Európában ezek a problémák sokkal jelentősebbek. Egyszerűsíteni kell az eljárásokat, a támogatásokat, a kártérítéseket. Ahogy a Sofia Ribeiro a jelentéstevő asszony mondta, a szakbizottságunknak támogatni kell azt, hogy a közös agrárpolitika egészében megmaradjon. Remélem számíthatok önökre. A képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! mindannyian egyetértünk, és mindannyian értjük, hogy a Brexit számos különböző problémát fog okozni a kap tekintetében is. Egy, vagy csökkentjük a teljes költségvetést, és meggyőzzük a tagállamokat, hogy finanszírozzák ők a szakadékot, amit a britek kilépése fog okozni. Ez a két lehetőség van. Mindazonáltal figyelembe véve, hogy a kap a az Európai Unió költségvetésének 38%-át teszi ki, a régi 60%-hoz képest. Lehetséges, hogy ez elégséges a kap kiadásainak a fedezésére, a válságok megoldására a nem mindig elég óvatos szomszédsági politika, a migrációs válság. Ezekkel a válságokkal foglalkozunk, ezekre költjük a pénzt, ahelyett, hogy az erőforrásainkat az általános költségvetésben tartanánk. Meg kell húznunk egy vonalat valahol, és azon gondolkozom, hogy az Európai Unió mikor lesz abban a helyzetben, amikor már nem fog tudni más országokkal versenyezni. Az importokra gondolok. De vannak belső problémák is. A tartalékkeretek és a marzsok, például a maximális támogatás egyetlen gazdaság esetében. Lehetséges, hogy például mondjuk a 100 vagy 150 ezer euróban meghatározott felső határt kéne meghatározni egy gazdaság esetében. A nagy gazdaságok tudják diversifikálni a tevékenységüket, és alternatív tevékenységekbe tudnak fektetni. Ez az egyik dolog. A másik tényező az igazságtalan kifizetési rendszer. Hogyha a kiskereskedőknek és a nagykereskedőknek megengedjük azt, hogy ők az általuk szimpatikusnak tartott árakat határozzák meg, akkor azzal a gazdaságokban és a vidéki területeken nem fogjuk javítani a helyzetet. Fontos, hogy az Európai Bizottság javaslatokat fogalmazom meg ezen árképzési politikával kapcsolatban is. Lengyel kollégám említette, hogy elérkezett az idő, hogy a régi és az új tagállamok közötti határvonalat eltöröljük. Egy Európai Uniónk van, egy joganyagunk, és amikor a különböző intézkedésekre gondolunk, a, az előírásokra, a környezetvédelmi előírásokra Litvániában és Lengyelországban ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni, miközben a támogatások jelentős mértékben különböznek, és az emberek ezt nem értik. Azt hiszem elérkezett az ideje, hogy egy új megközelítést alkalmazzunk. A válságkezelés eleme nagyon fontos szempont szerintem, mert a válságokra a jövőben is számíthatunk, és az egyes tagállamok nem tudják a helyzetet egyedül befolyásolni. Ezért nagyon fontos, hogy a szakpolitikánkban ez a nem jelentős maradjon. Be kell vezetni a rövid láncolat elvét a közbeszerzésben is. Köszönöm szépen. Um, Az árnyék előadónak adtam meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, mi tudjuk, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a kap, és tudjuk, hogy ezek most egyre keményebbek a költségvetés körüli bizonytalanságok miatt. Úgyhogy itt az ideje, hogy felismerjük a közös agrárpolitika előnyeit. Európa és a tagállamok használt látják ennek a politikának. Az én véleményem szerint fontos, hogy jó minőségű élelmiszerek, élelmiszerek biztonságos ellátása valósuljon meg, a, illetve a vidékfejlesztés valósuljon meg, és hogy gondoskodjunk arról is, hogy tényleg a világon a legjobb minőségű élelmiszerek az Európai Unióban elkerüljenek előállításra, tehát így vizsgáljuk meg a költségvetési sort is. Szerintem a legjobb értéket a források akkor teremtik, hogyha a kisebb és közepes méretű gazdálkodások felé irányítjuk ezeket a forrásokat a kap kifizetések elosztása sajnos nem ezt tükrözi, és aláássa a mi érveinket, amelyekkel támogatni próbáljuk ezt a költségvetést. Az európai intézményekben a mi szakbizottságunk és mások is fontosak, hogy a, fontos, hogy a gazdák mellé álljanak, és megváltoztassuk a kapon belüli dinamikát. A második dolog, nagyon határozottan követeljük, hogy a kapköltségvetést védjék meg, és ismerjük el, hogy 4 milliárd euró körüli hiány fog keletkezni ebben. Szerintem, hogyha az európai állampolgároknak azt a gondolatot próbáljuk eladni, úgymond, hogy adókkal pótoljuk ezt a 4 milliárdos hiányt, vagy hogy kényszerítjük a tagállamokat arra, hogy az ő befizetéseikkel foltozzuk be ezt a hiányt, akkor nem hiszem, hogy nagy támogatásra fogunk találni. De ha azt mondjuk, hogy a kap védelmét szeretnénk, és más programokat megvalósítani, katonai biztonsági kiadásokat, akkor szerintem, illetve ha ezeket megnyírbáljuk, akkor szerintem megkaphatjuk a támogatást, és erre kellene, hogy összpontosítson ez a szakbizottság. Köszönöm szépen, az árnyék előadók már szóltak, először Szerreó Santos következik a listára feliratkozott képviselők közül. Köszönöm szépen, Paolo. Mielőtt tovább mennék és beleugranék az észrevételeimbe, Sofia Ribeiro-nak szeretnék köszönetet mondani, aki a jövőbeni stratégiáról írt. Rögtön biztosítom is őt arról, hogy számíthat a támogatásomra. Rögtön ugye a kihívásokra térünk rá, az éghajlatváltozások, a betegségek terjedése, az agrár ágazat általános bizonytalansága, és így tovább, és az, hogy akár egyik napról a másikra teljesen bizonytalan helyzetbe kerülhetnek a gazdák. Közben a mezőgazdaság alapvető szerepet játszik abban, hogy a, a vidéki gazdaságot egybe tartsa a területek, az egyes térségek életében nagyon nagy szerepe van. Tehát robusztus forrásokra van szükség ennek a támogatására, és arra, hogy a gazdáknak valóban legyenek pozitív jövőbeni kilátásaik ami tehát a következő pénzügyi kereteket illeti, a több éves pénzügyi kereteket, itt be kell, hogy mutassuk ezt, igazoljuk érvekkel, támasszuk alá érvekkel azt, hogy miért szeretnénk a közös agrárpolitika költségvetését szinten tartani, megerősíteni akár. Beszéljünk a nehéz helyzetben lévő zónákról, régiókról, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a bizottság a POZEI programot nagyon pozitívan jellemezte. Én az Azori szigetekről jöttem egyébként, és a pozai projekt nagyon sokat segít gazdasági, szociális szempontból. Ezek a célkitűzések is azt mutatják, hogy az európai alapokat hogyan lehet intelligensen felhasználni a helyi hatóságok, a gazdák, a lakosok előnyére válhat. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek az eszköznek ez a hozzáadott értéke, én ezt az eszközt, a pozeit tehát támogatom, és azt támogatom, hogy erősítsük meg az új pénzügyi keretekben. Köszönöm szépen, Kadinoszki kolléga kap most szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az előadóasszonynak, hogy aláhúzza javaslatában annak a szükségét, hogy ne csak a jelenlegi finanszírozási szintet tartsuk fenn a kap esetében, hanem megemeljük, hiszen jelen vannak a ciklikus válságok, és a ciklikus válságok idején pedig kompenzációt kell nyújtani. Én a Brexit jelentőségéről beszélnék, ez 4 milliárd eurós kiesés jelent majd, amely eltűnik, és most nem szeretnék a további kihívásokról beszélni, amelyek összefüggenek a, ezzel a kihívással. Akkor itt van a biztonság, a migráció, ami újabb milliárdokba kerül, és az biztos, hogy ezek hiányozni fognak az agrárköltségvetésből. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az a javaslat, hogy a tagállamok hozzájárulását növeljük, jó elképzelés, tehát nem szabad kevesebb, nem szabad kevesebb összegekkel finanszírozni a mezőgazdaságot, hiszen a mezőgazdaság nagyon lényeges Európában. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok hozzájárulása kell, hogy növekedjen. De ne legyen társfinanszírozás, ahogy hallottunk ez erről is. Nagyon fontos az, hogy a versenyben megálljuk a helyünket. A tagállamoknak viszont adjuk meg azt a lehetőséget, hogy a Brexit után támogatást adjanak a saját mezőgazdaságoknak. Nagyon fontos az, hogy megmaradjon legalább az a szint, amely a Brexit előtt megvolt. Tehát tudnunk kell, hogy hogyan lehet kompenzálni ezt a kiesést, amelyet a Brexit okozott. Tehát el kell gondolkodnunk a társfinanszározón is esetleg, mint szükségmegoldáson. Ez, de, de ez mindenképpen legyen önkéntes. Tehát ne legyen kötelezően előírt társfinanszározás, hiszen ez ellent mondana az eredeti elképzelésnek kockázatos. Parola Andrő, e kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Sofia Ribeiro-nak, a jelentéstevőnknek, a javaslatai kiváló minőségért. Nem akarom, hogy a, pap, a kap áldozatául essen az ambíció hiányának, ami az Európai Uniót jellemzi kollektívan feltételezzük, hogy túlél, de tudni kell azt, hogy az Európai Uniónak az az ambíciója, hogy interkontinentális szinten szerepet akar játszani. Ez fogja meghatározni a jövőbeli éves pénzügyi keretet. Persze erről lehet vitatkozni. Nikolá Caputo is a saját e forrásokra emiatt tér ki. Ambíciózusnak kell lennünk, persze ez egy dolog, de az Európai Unióban a saját forrásokról reformjára van szükség emiatt is, és amiatt is, amit a, a Brexit fog jelenteni kihívásként. Ha nem gondoljuk át a helyzetet, akkor a hiányosságokat nem fogjuk tudni betömni. A jelenlegi problémákat végig gondolva a kohézió, illetve a közös agrárpolitika az, ami a legtöbbet szenvedhet. Mezőgazdasági szempontból nagyon fontos, hogy lépjünk. Ez a közpolitikának a kihívása. Ez nem egy stratégiai gazdasági terület, azonban az emberek egészséget is érinti, az emberek túlélését is érinti, az, hogy milyen élelmiszer van a tányérunkon, illetve mindez kihatással van a környezetünkre is, a vízre, a talajra és a levegőre. Ezért megfelelő szakpolitikákra van szükség, feltételekre, és ezek végrehajtására. Az egész mezőgazdaságot kísérnünk kell. És olyan szabályozásra van szükség, ami figyelembe veszi az egészségügyi kérdéseket, hiszen az egészség fontos, hogy a szakpolitikáink központjában, középpontjában legyen. Az elkövetkezendő években, tehát ezekre kell figyelnünk, a kondicionitás, a feltételrendszer is rendkívül fontos. És nem akarom összekeverni az európai jövőképet azzal, hogy újra nemzetivé tesszük az egyes szakpolitikákat a társfinanszírozás által. Nagyon fontos tudnunk, hogy minek hol a helye. És a jelentéstevőnek nagyon jó további munkát kívánok. Én azt hiszem, hogy mondjuk a tíz év az egy minimális tervezési időszak egy gazda számára. Úgyhogy nem szabad olyan nyomást gyakorolni a gazdákra, hogy öt éve tudjanak csak előre tervezni. Minimum tíz éves tervezési lehetőségre van szükség, tehát érdemes lenne öm, elgondolkozni azunk is, hogy 2050-re több mint 9 milliárd embert kell majd etetnünk a Földön, és ez nincs is olyan messze. Ezért nagyon fontos szerepe lesz az élelmiszerbiztonság szempontjából a mezőgazdaságnak, és ha nem fogjuk megfelelőképpen támogatni, akkor nagyon nagy baj lesz. Erenc Garcia képviselő kapszol. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Szofiának a, az elvégzett munkához. És szeretném hangsúlyozni, hogy a költségvetési hozzájárulások növelésére van szükség. Ez lenne a legigazságosabb. Azon országok, amelyeknek nagyobb bevételei vannak, többet fizessenek be, és amelyeknek alacsonyabbak a jövedelmi szintjei, azok kevesebbet. Ez lenne az igazságosabb. Lehetséges, hogy az ilyen jellegű adóztatás nyomán átláthatóbbá válna Európa. Hogyha nem lesz erős kap, akkor nem tudjuk garantálni például a jó és kecsketenyésztők bevételeit se. Márpedig ennek akkor komoly hatása lesz a vidéki területekre, illetve a minőségi élelmiszer termelésre hogyha fent akarjuk tartani a minőségi élelmiszertermesztést, akkor növelni kell a hozzájárulásokat. El kell kerülnünk azt a forgatókönyvet, ami a közös agrárpolitika költségvetésének a csökkenését vonná maga után, vagy pedig ismét a tagállami hatáskörbe való visszautalást. Az első pillér tekintetében mi fog történni, hogyha a tagállamok máshogy döntenek. Nos, akkor a jelenlegi alkalmazási körre kell alapozni a saját politikánkat, és a lehető legerősebb a közös agrárpolitikát megszavazni az állampolgárok érdekében is a jövő időszak. Köszönöm szépen az előadónak. Minnyáján tudjuk, hogy a megfelelő finanszírozás a minőségi élelmiszer termelésének az alapja, és az Európa minden térségére vonatkozik. Éppen ezért meg kell állapodnunk abban, hogy óriási mértékben növekednek majd a kihívások a élelmiszer biztonsági ellenőrzések tekintetében, a környezetvédelem tekintetében, tehát elég, hogyha itt a növényvédőszerekre gondolok. A gazdák egyre magasabb normákat teljesítenek, ezt pedig finanszírozni kell. A gazdáknak szüksége van a tervezés biztonságára, a jelentés pedig megfelelő jelzést ad. Ezen kívül az egyszerűsítés mellett a pénzügyi ellátás helyzetét is javítani kell. A költségvetés mértékét mindenképpen szeretnénk fenntartani. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak mindenek előtt a kettes pontért, amelyet felvett ide, hogy információs kampányokat folytassunk Európában. Tehát, hogy mi mindent lehet ezekkel a pénzekkel elérni. Itt tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahonnan át lehetne csoportosítani pénzeket a mezőgazdaságra. Nagyon lényeges éppen ezért egy információs kampány. Azt kívánom, hogy maradjanak meg a közvetlen kifizetések, és a több éves pénzügyi keretet pedig 7 évre kellene kiterjeszteni. Ezt az árnyék előadónk Hannu Takkula nevében is mondom, aki sajnos beteg. A jövőbe kell tekintenünk, és olyan módosítókat benyújtani, amelyek a mezőgazdaságot erősítik és erős jelzést képviselnek a közvéleménynek. Köszönöm. Grazie, Hurik. Michel Dante. Köszönöm, Michel Dante következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani eh, Ribeiro kollégának a hozzá járulásáért ehhez a munkához, ami nagyon érdekes. Ne felejtsük el, hogy a KAP a közös eh, élelmiszerpolitika az 509 millió állampolgárt kell, hogy ellássuk élelemmel, és tudjuk, hogy a jelenlegi körülmények között ez nem lehetséges, azért mert az áruk az egyes tagállamok között ugye körbe-körbe vándorolnak. Vannak olyan tagállamok, amelyek több gyümölcsöt termesztenek, mások több zöldséget, de a piac teszi lehetővé azt, hogy a teljes Európai Uniós lakosság élelmiszerekhez hozzáférhessen. A cél a legbiztonságosabb, az árak viszont nagyon magasak, és mégsem tudjuk megfelelően megfizetni a gazdák munkáját. Vannak, akik a kapköltségvetését hatalmasnak tartják, de ha az 50 milliárdot 7 millió gazdaságra osztjuk el, akkor tulajdonképpen 600 eh, euró per hó összeg jön ki, úgyhogy szerintem azért legyünk realisták. Fogalmazunk nagyon világosan is ugyanis 95%-a az előállított javaknak a 20% legtermelékenyebb eh, gazdaságból származik. És ezek a gazdaságok veszik ki a részüket az élelmiszerellátásból, nem csak az EU-ban, hanem a világ más országaiban is. Valaki arról beszélt, hogy 9 milliárd lakost kell, hogy tápláljon a föld, 9 millió embert, de azt hiszem az Európai Unió ebből kiveszi a részét, legalább ennek a 9 milliárd embernek egy részét táplálja. Egyébként mi a földközi térségben is aktívak vagyunk. A földközi tenger térségében is szükség van arra, hogy a kap megmaradjon, mert hatással van arra is. Tehát minimum az, hogy megtartsuk az a meglévő szinteket, és küzdjünk az ellen, hogy megosszanak bennünket, hogy legyen újra nacionalizálás, hogy ezt újra államosítsuk, mert hogyha így járunk el, akkor a piacot felosztjuk, megjelennek a nemzeti kritériumok és nemzeti standardok, amelyek veszélybe sodorják az élelmiszerellátást az EU-ban a lehető legalacsonyabb árakon, a legjobb minőségben, és pont a legkiszolgáltatottabbakat fogják érinteni a élelmezésnél mindig a legkizolgáltatottabbakra kell gondolni. Köszönöm szépen Michel Flanagan kolléga, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes jelentéstervezetet. Egyetértek a legnagyobb részével, de egyébként az ötös ponton szeretnék egy javaslatot tenni. A szöveg szerint felszólít a leginkább rászorulók további támogatására, ugye ez szerepel, és láttam, hogy később azt kérje az előadó, hogy növeljék a poszei finanszírozását, de szerintem a leginkább rászorulók további támogatása már megvalósult. A következő dosszié az pont a mentesítésről szól. Itt lehet látni, hogy a közvetlen kifizetések 4%-át a jelenlegi kedvezményezettek között osztják el, és évente kevesebb, mint 1250 eurót kapnak. Aztán ö, foglalkozik azzal is, hogy információs kampányt indítsanak. Hát szerintem ez jó gondolat, akkor, hogyha a kap elosztása megfelelő lenne de sajnos olyan emberek vannak, mint Larry Goldman és más rablók, az angol királynő, aki több százezer eurós pénzeket kap. Hát milyen fajta kampányt tudunk így készíteni, hogy mi a gazdagok életét javítjuk, miközben a szegényeket tovább szegényítjük? Hát nem indíthatunk el információs kampányt, amíg ez a jelenlegi helyzet. Ha megfelelő lenne a források erosztása, akkor ezt megtehetnénk. Ha valaki még soha életében nem dolgozott egy gazdálkodás, egy ilyen gazdaságban, soha nem tapasztalta ezt meg, hogyan mondhatná azt, hogy én látom ezt a csodás eredményt, amit a kapfinanszírozásból kapok? Az én apám nem volt gazda, és mégis a kap pénzek jutottak el hozzá. Hogyha tisztességesen osztanák el a közös agrárpolitika forrásait, akkor igenis lehetne ilyen információs kampány. Nézzük meg a Brexitet, a határ a szorult régiók helyzetét. Még akkor is, hogyha nem adnánk a nagy rablóknak a pénzt, akkor is azt látjuk, hogy a kifizetések elosztásával, tisztességes elosztásával megváltozik a helyzet azokat a régiókat azokat a régiókat érinti pozitívan a Brexit, amelyek semmit nem tesznek, mert ők a Brexit után még több pénzt tehetnek zsebre. De szerintem változtassuk ezt meg, ne a királynő gyémántjaiba folyjon a pénz, hanem tisztességesen legyen elosztva. Köszönöm szépen, Bolos kolléga. Köszönöm szépen. Egyetértek a kollégáimmal. Nagyon nagy kihívásokkal szembesülünk, főleg a Brexit-tel kapcsolatban, és új költségvetési kötelezettségek is vannak. Tehát egy nagyon nyílt vitára van szükségünk, hogy hogyan tudjuk a megfelelő forrásokat biztosítani a terület számára. Ezen kívül nagyon lényeges még az is, és ennek tudatában vagyunk, hogy a jövőben is nagyon elfogadott marad a mezőgazdaság a társadalomban. Tehát igazából a lakosság egy százaléka mezőgazdasági termelő, gazda. Éppen ezért nagyon nagy nyomásnak van a kitéve. Tehát gondoljunk például a műtrágyákra, gondoljunk a növényvédőszerekre. A helyzet úgy néz ki, hogy kevesebb forrás jut a mezőgazdaságra, ez pedig eh, azt jelenti, hogy kevésbé modern technológiákkal kell dolgozni. Tehát a gazdák számára nagyon lényeges az egészséges környezet, és látnunk kell, hogy ki fogja ezt kifizetni. Tehát egy nagyon alapos vitát kell folytatnunk erről. El kell gondolkoznunk még a mezőgazdaság jövőjén. Ez pedig azt jelenti, hogy a fiatal gazdákkal kell különleges mértékben foglalkozunk azokkal, akik ezt a szakmát választják. Nagyon fontos az, hogyha magas a termelékenység, akkor megfelelő bevételük is legyen. A fiatal farmereknek, a fiatal gazdáknak pedig tudniuk kell termelniük. Legyen a lehetőségük, legyen lehetőségük, hiszen senki nem fogja őket a jövőben helyettesíteni. Nagyon sokat tettünk előkészítő, nagyon sok előkészítő munkát tettünk az intelligens falu tekintetében. Különféle üzleti modelleket is leírtunk. Éppen ezért a vidékfejlesztés jelentőségét szeretném itt most kihangsúlyozni. Garantálnunk kell, hogy a lehetőségeket megragadják az, a szektorunkban új technológiák hozzáférhetők most, és úgy gondolom, hogy garantálhatjuk azt, hogy a vidékfejlesztés a jövőben is megfelelő hangsúlyt kapjon. Meg kell engednünk a gazdáknak, hogy különféle bevételük legyen. Köszönöm. Heusler, Martin, Martin Heusler. Ah, ja nem, a bizottsági Heusler urat. Igen. Tehát akkor a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam néhány szó elmondására. Hát mindenek előtt köszönöm a javaslatokat, abban a tekintetben, hogy a politika majd milyen irányban mozdul el. Most utalnék a jövő szerdára, amikor Hogan biztos ebben a szakbizottságban beszél majd a kap jövőjéről, és biztos, hogy nagyon élénk vita várható. Ami a többéves pénzügyi keretre vonatkozik, illetve a mezőgazdasági költségvetésre, tehát sokan említették a bizonytalanság szót, és az, hogy az ágazatnak mindenképpen biztonságra van szükség. A bizottság teljes mértékben osztja ezt a németet, tehát nagyon lényeges kihívások előtt állunk. Mindenképpen lesz csökkentés, forráscsökkentés a Brexit miatt, és számos olyan új politika van, amely több forrásra tart igényt. Tehát nagyon erős nyomást kell gyakorolnunk a éves pénzügyi keretre és a költési kiadási politikára. Felmerült a társfinanszírozás kérdése is néhány alkalommal. Júniusban a bizottság kiadott egy dokumentumot, ebben pedig néhány pontot is megemlítettük, hogy hogyan lehetne itt foghíjakat betölteni a költségcsökkentés és a Brexit miatt. Tehát hogyan lehetne ezeket a megőrült fazekakat ismét forrásokkal megtölteni? A bizottság még nem foglalt állást ebben a tekintetben, és Hogan biztos meg pláne nem, de a vita jelen van, hiszen ezzel lehetne könnyíteni az egyes gazdákra nehezedő nyomást, akik érzik, a megszorításokat a kap rendszerében. Sokan említették a tisztességtelen versenyt, tehát itt most nem a költségvetésről, nem a pénzről van szó, itt arról van szó, hogy a mezőgazdaság megkapja a megfelelő lehetőséget, hogy tisztességesen versenyezzen, a bizottság javaslatokat tesz 2018-ban, és folytatja ezt, ez a bizottság programjának szerves része. Konkrét javaslatokat fogunk tenni abban a tekintetben, hogy hogyan segítsük a mezőgazdaságot, hogy erősebb helyzetbe jusson. A külső konvergencia is szóba került néhány képviselő részéről, tehát eh, itt a különféle tagállamok között meglévő kifizetési különbségekről van szó, tehát nyilvánvalóan szükséges foglalkozni ezzel a témával a jövő politikáját tekintve. Esetleg tisztázom, hogy nem csak arról van szó, hogy különbség van kelet és nyugat között, ahogy ez itt megjelent. Egyéb különbségek is vannak a 27 tagállam között, és ez nem szükségszerűen az úgynevezett régi és új tagállamok közötti különbségekkel függ össze. Valaki azt mondta, hogy a kap részesedése 60-ról 40%-ra csökkent, csak szeretném tisztázni, hogy a 70-es években tényleg nagyobb részesedést kapott a kap a költségvetésből, de akkor sokkal kisebb volt a költségvetés, és akkor például nem léteztek olyan politikák, mint például kohéziós politika. A kap költségvetése nem csökkent lényegesen az évek alatt. Én azt mondanám, hogy viszonylag stabil maradt. De természetesen a viszonylagos aránya csökkent az összköltségvetést tekintve. Néhányan azt mondták, hogy növelni kell a kap költségvetését, most ezt nem kommentálnám, de a tagállamokban lefolytatott vita nem feltétlenül ebbe az irányba mutat. Nagyon nehéz és nagyon intenzív vita zajlik majd a éves pénzügyi keretről, hiszen minden politika szeretné, hogyha nőne a költségvetése. Az időtartam tekintetben nagyon érdekes hallani, hogy a többség a szakbizottságban nem csak szeretné a többéves pénzügyi keret időtartamát megtartani, hanem szeretnék ezt ki is bővíteni. Meghallgatjuk a parlament pozíciója, de hát a parlament pozíciója inkább az volt, hogy a többéves pénzügyi keret inkább lerövidüljön, és hogy az Európai Parlament ciklusaival legyen párhuzamos. Úgy gondolom, hogy világos az is, hogy a kiadás stabilitása, főleg a kap esetében nagyon lényeges. Hogy befézésképpen is mondjak valamit, tehát itt vannak a küszöbök, itt vannak a plafonok, a kapos kifizetések tekintetében igen, van vita. Az Európai Unió kifizetéseit, támogatási kifizetéseit illetően, és szerintem ezek is részét képzik majd a vitának. Hogy összefoglaljam, nagyon intenzív vita lesz, nem csak a kapról, de a nagyon bonyolult költségvetési kontextusok miatt is, és ez az egész Európai Uniót érinti, nyomás lesz minden olyan területre, ahol nagyok a kiadások, tudatában vagyunk, és most tényleg itt az ideje, hogy eh, nagyon jól védhető politikát alakítsunk ki. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen a bizottságnak. Most a vita lezárásához Ribére asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a kollégáknak a hozzászólásaikért. Nagyon örülök neki, mert összességében úgy tűnik, hogy nagyjából támogatni tudják a javaslatokat, amiket a tervezetben megfogalmaztam. Dolgoznunk kell azon, hogy megerősítsük a közös agrárpolitika profilját, és ez nagyon fontos, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen gazdasági és politikai tétek vannak ma. Igaz, hogy a költségvetés megszorításokat tapasztal, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a gazdák elé állított feltételrendszerek egyre kiterjedtebbek. Védeniük kell a környezetet, minőségi élelmiszert kell előállítaniuk, és nem csak Európát kell táplálnunk, hanem az egész világot. Úgyhogy ezeket az extra felelősségeket nem tehetjük úgy a vállukra, hogy nem támogatjuk őket semmilyen módon ezen célok elérésében. Hogyha azt akarjuk, hogy a gazdáink működni tudjanak, előre látható lehessen, legyen a rendszer, védjük őket a válságoktól, akkor több konvergenciára van szükség, nem csak a tagállamok között, ami persze alapvető fontosságú, hanem a különböző régiók között is az egyes tagállamokon belül. Különbözően kell kezelni azokat a területeket, amelyek eltérnek a többitől. Végül, ami az új igényeket illeti, az új kihívásokat, mint például a klímaváltozás, oda kell figyelnünk arra, hogy szükséges a hibákat elkövet, elkerülni, de ezzel a sok új ügynökséggel csak az adminisztratív terheket növeljük a gazdák számára. Ezért nagyon fontos a megfelelő egyensúly megtalálása. Egy oldalról a szabadkereskedelmi egyezmények megkötése esetében végig kell gondolni a mezőgazdaság érdekeit is. Nagyon fontos, hogy ezzel megállapodásokban ne a szegény rokon legyen a gazda. Ugyanakkor a nemzetközi rendszerek nagyon fontosak gazdasági és társadalmi. Köszönöm szépen, megköszönöm az előadónak és a kollégáknak. A módosítók benyújtásának határideje november 27-e 13 óra. A véleménytervezet elfogadása január 23-ára várható 2018-ban. Mindenkinek köszönöm, és 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését.